Kedves kollégák, szeretném elkezdeni az ülést. Kérem szépen, hölgyeim, kérem szépen fejezzék be a párbeszédet. Szeretném a koordinátorok üléséről, ülésén hozott döntésekről szólni. A jelentéseket szétosztottuk, és azt javasoltuk, hogy a következő véleménytervezeteket fogjuk elővenni. Az Európai Politikai Koordinációs Félév, ez az ALDE, az új foglalkoztatottság jelentést azt a szocialisták kapták, a következő jelentést is a szocialisták, és a zöld könyvet, amely a közös EU kutatás és innovációs kutat, kutatás keretével foglalkozik az EPP, a külső tanulmányok ügyében a koordinátok két ilyen tanulmányban egyeztek meg. Az egyiket az ALDE javasolta, amely a strukturális alapokhoz folyamodóknak a kérdésével foglalkozó, a másik a zöldeké, amely a megújuló energiával foglalkozik. Eszmecserét folytattunk a saját kezdeményezésű jelentésekről is, és kiosztottuk, ugyanis jelenleg, és áprilisban több jelentésről is szavazunk, tehát akkor maradnak helyek, és a koordinátorok elkezdtek, elkezdték az eszmecserét a jövőbeli saját kezdeményezésű jelentésekről, és a zöldek javasolhatták a témákat, és megállapodtunk abban is, hogy folytatjuk a gondolkodást a zöldek javaslatáról, amely a regionális politikának a hozzájárulása az EU mediterrán stratégiájához témával foglalkozik. A koordinátorok a titkárságnak más lehetséges saját kezdeményezésű jelentési témákat is javasolnak majd. Aztán a nyílt napokról is beszéltünk, amelynek a formátumáról megegyeztünk, és az Európai Parlamentnek a szerepéről, és különösen a Regi Szakbizottságéről az idei nyílt napokon. Ezen kívül a bizottsággal folytatjuk a, és a régiók bizottságával a megbeszélést az Európai Parlament további bevonásáról az elnökséggel kapcsolatban. Kérem azokat a kollégákat, hogy menjenek el, elnézést kérek a rózsaszín pulóveres hölgy, különösen azok, akik nem tagjai a bizottságnak, legyenek szívesek befejezni. Ennyit a koordinátorok döntéseiről, és most térjünk az első napi rendi pontra. Ugye emlékeznek rá, hogy a 11-es és 12-es témákat megcseréltük. Madam, tehát Bálcani asszony miatt, aki csak később tud jönni. Ezért most elkezdjük az általam előkészített véleménytervezet megbeszélését, amely az Európai Unióban a nemzeti és regionális számlák európai rendszerével foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy ez a 2010-11-es számviteli rendszerrel foglalkozik. Ezt a rendeletet felülvizsgáltuk, mert a gazdasági környezet megváltozott, és a jövőbeli programozásra olyan számítani rendszerre van szükség, amely megfelel ennek a helyzetnek. A bizottsággal készítettünk el egy dokumentumot, és a javaslat a közös standardok módszertanát állítja fel, és a számlákkal kapcsolatos szabályokra is megoldásokat keres. A tagállamoktól további előrelépést kérünk a regionális statisztikai számlákat illetően, és a regionális számlákat illetően, és ezt javasoljuk a módosításokban, amelyeket benyújtottunk. Tehát új adat, adatokat kérünk, amelyekben lesz tájékoztatás a közkiadásokról is a regionális szinten. A módosítónk az technikai jellegű, de azért lényeges elemei vannak, ugyanis további előrelépést biztosít ezen a területen. A tagállamok nem hajlandók ebbe az adatszolgáltatásba a NAT szinten belépni, mert azt mondják, hogy erre forrásokra van szükség, amelyek nem állnak rendelkezésükre. Tehát a feladatunk az lesz, hogy elfogadjuk ezt a bizottságban, de ezen kívül az ECON bizottságban is, amely az illetékes bizottság a parlament részéről szintén foglalkozik ezzel. Tehát ezért kérek mindenkit, akik részt vesznek a további vitában, ne felejtjék el, hogy mit itt döntöttünk a regi bizottságban. Ennyit bevezetőként. Nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevők jelen vannak-e. Igen? A tiéd, Derek, a szó. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék szólni. Nagyon szakmai, technikai kérdés ez, ahogyan a bevezetőben is elmondtad. Az európai rendszert vizsgáljuk, az ECA európai számláinak rendszerét. Ez egy nagyon fontos eszköz, az ESA rendszerét, és a jövő szempontjából meg kell vizsgálni a lehetséges változásokat. Nagyon fontos javaslatok voltak itt. Az egyik az az ajánlás, amely azt mondja, hogy a jelenlegi adatok nem tartalmazzák a közkiadásokat. Ez nagyon fontos kérdés. A közkiadások fontos részét jelentik a regionális gazdaságoknak. Veszben például, ahonnan én jöttem, a GDP nagy része a közférából származik, közkiadásokból sok térségben az állami kiadásokat visszafogják ezért a jövőben még fontosabb, hogy a regionális szinten mi számít állami kiadásnak, és hogy ezt figyelembe is vegyük. Ez egy nagyon fontos téma számunkra, a, az állami kiadásokat mérni kell tudni, és hogyha ezt meg tudnánk tenni az adatok alapján, akkor ezzel javíthatnánk a rendszert. Köszönöm, François. François, szeretnél te is szólni? est Szeretne hozzászólni? J'étais à la recherche de mes notes. A jegyzeteimet kerestem, elnézést kérek. Megfelel a ez a jelentés. Vannak persze technikai részletei, talán majd ezekkel foglalkozunk a módosítókkal, de az ön javaslata az a mi frakciónk jóváhagyásával találkozott. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nem kérték többen a szót. Úgyhogy hozzászólnék az államadóság kérdéséhez regionális szinten. Aki követi a vitákat az államadósággal kapcsolatosan, hallhatja, hogy sok tagállamban egyre inkább odafigyelnek a helyi és regionális szintű államadóság mértékére és sokszor negatívumnak tartják ezt, mint hogyha felelőtlenül jártak volna el a helyi és regionális hatóságok, de igazából az történik, hogy pontosan az ellenkezőjéről van szó, az elmúlt években decentralizáció történt állami szinten, állami igazgatási szinten, és egyre inkább nőtt a helyi és regionális szintek hatásköre már, ami a beruházásokat illeti, vagy az állami kiadásokat. Jelen pillanatban kb. 65%-a Európában az állami kiadásoknak regionális szinten történik, vagy helyi szinten, ami korábban állami feladat volt, egyre inkább regionális és helyi szintre kerül, és a, sokszor a deficit is ezeken a szinteken keletkezik. Ezt nagyon fontos felismerni ezt a tényt, és nem elfogadni ezt az értelmezést, hogy ez csak egy negatívum vagy felelőtlenség. Egyszerűen növekszik a helyi és regionális kormányzatok hatásköre. Ha nincsen ezzel kapcsolatosan több észrevételük, akkor megemlíteném a módosítók határidejét. Március 24-e, 12 óra, déli 12 óra, ez egyébként egy csütörtöki nap ezzel a 11-es ponttárgyalását le is zárnám, és lépjünk Súrján László témájára a parlament állásfoglalása a 2012-es évi költségvetés tervezetéről. Remélem, hogy Bácáni asszony időközben megérkezik, és az ő véleményét is kikérhetjük. Gondolom László, kezdhetjük az ön bevezetőjével. Köszönöm, elnök asszony. E, valójában elég e, furcsa a helyzet, hiszen ennek a napirendi pontnak a lényege a raportőrrel való konzultáció. A távollétében ezt egy kicsit nehéz megtenni. E, mindazonáltal érdemes talán néhány dolgot előzetesben is végiggondolnunk. A twelve es költségvetés jelentéstevőjének elég nehéz dolga van, talán nehezebb, mint az elmúlt néhány években. Méghozzá azért, mert egyre erősebb a nézetkülönbség a tanács és a parlament között. A tanácsban immár rendszeressé válik, és egyre erősebben fogalmazza meg néhány ország, hogy mielőtt a tényleges tárgyalások a költségvetés körvonalai kialakulnának, mielőtt ismernénk azokat a számokat, amelyeket a bizottság elénk terjeszt, mint a következő évi költségvetés kereteit, bizonyos tagállamok kijelentik, hogy egy bizonyos szint fölé ők semmilyen körülmények között nem hajlandók menni ez egyrészt korlátozza a bizottság javaslattevő jogát, másrészt egy kicsit értelmetlenné teszi a, a tényleges tárgyalásokat. Egyfajta zsaroltsági állapotba kerülünk itt a parlamentben, és medő vitákat folytatunk, ahelyett, hogy az európai polgárok igényeit kielégítő költségvetést hoznánk létre. Nekünk itt a Regionális Fejlesztési Bizottságban nyilván partikuláris érdekeink vannak. De ezek az érdekek úgy értem, hogy partikulárisak, azért, mert más szakbizottságok érdekei mellett jelennek meg. De mégis az európai polgárok nagyon nagy részét érintik, hiszen a kohéziós politika kedvezményezettjei nagyon-nagyon sokan vannak. Ráadásul azt látjuk, hogy egyre erősebb az az igény, hogy ne csak a kohézióra helyezzük a hangsúlyt, hanem általában a régiófejlesztésre, és ezen régiófejlesztési folyamat terjedjen ki az Európai Unió összes régiójára. Na, ilyen körülmények között nekünk különösen vigyáznunk kell arra, hogy azok a költségvetési keretek, amelyek a kohéziós politika folytatását lehetővé teszik, azok ne váljanak az áldozatává a megtakarításoknak. Már csak azért is, annál is inkább ki kell állnunk emellett, mert személy szerint nekem is, de azt hiszem, hogy az egész bizottságunknak meggyőződése az, hogy a kohéziós politika kiadásai azok segítik a válság megoldását, nem pedig e, kidobott pénzként fogyasztják az európai polgárok e, befizetéseit. Vannak azonban másfajta nehézségeink is, Eh, amik eh, talán nem annyira a költségvetés általános előadójára tartoznak, de a témához mindenképpen. Ez pedig az implementáció kérdése. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk a tanácssal való vitáinkban, ha évről évre azt tudják mondani, hogy jó-jó, önök kiállnak a nagy költségvetés mellett, de a tagállamok abszorpciós kapacitása nem éri el ezt a szintet, és minden évben milliárdos nagyságrendekben adunk vissza, vagy fordítunk más célra az év vége felé a kohéziós politika pénzeiből. Ezt az ellentmondást nyilvánvalóan föl kell oldani. Én nagyon szeretném, ha a föloldásnak nem az az útja valósulna meg, hogy szépen tudomásul veszünk egy szűkebb költségvetést, hanem az az út valósulna meg, amely az abszorpciós kapacitás növelésével a tagállamokban folyó fejlesztések hozásával közeledik az eredetileg kitűzött célokhoz. Erre azt gondolom, hogy 2012-ben komoly esélyünk lehet. Komoly esélyünk lehet, hiszen egyre több program érik be, egyre nagyobb az igény a tagállamok részéről, és nekünk ebben a kettős szerepben egyszerre kell a tagállamokat a jobb, az ütemesebb és az eredményesebb költés irányába biztatnunk, és azt gondolom, hogy ez kiki a maga országába meg is teszi. Esetleg gondolkodhatunk azon, hogy, hogy valamilyen nyilatkozat formájában, mint bizottság is megtegyük, másrészt hát a raportőrrel együttműködve álljunk ki a megfelelő finanszírozás mellett. Ez az a pont, ahol nagyjából le lehet fékezni, mert tavaly abban a jó helyzetben voltunk, hogy az Európai Bizottság által beterjesztett tervezetet teljes egészében támogatni tudtuk, és az volt a feladatunk, hogy ezt a tervezetet a tanács szűkítő terveivel szemben lehetőleg megvédjük. Ez viszonylag jól sikerült, ha majd elkészül az első változata annak a véleménynek, ami a jövendő költségvetésre vonatkozik, annak a bevezetésében szeretnék a tisztelt bizottságnak egy kis áttekintést adni a tavalyi költségvetési vita tanulságairól és a, ennek a bizottságnak az eredményeiről, hiszen ezekre támaszkodva építhetjük föl az idei stratégiánkat. A Ma azt gondolom, hogy a raportőr részéről megvan a jó szándék. Talán tudják a tisztelt bizottság tagjai, hogy a Költségvetési Bizottság végül is elfogadott egy, vagy elkészített egy iránymutatást, ha tetszik, általános vezérfonalat a 2012-es költségvetéshez, és ha valaki ezt a szöveget megnézi, abban bizony a regionális politikára nem nagyon talál utalásokat. Mondhatni nem talál utalásokat. Ez nem azt jelenti, hogy a raportőr vagy a Költségvetési Bizottság elfeledkezett volna a kohéziós politikáról, hanem a raportőrnek arról a sajátos, de jogában álló döntéséről van szó, hogy ebben a stádiumban csak az általános kérdésekkel foglalkozik. És ö, én magam is készítettem ahhoz az anyaghoz néhány módosító indítványt, de végül is elfogadtam a raportőr filozófiáját, hogy ezekre a szakkérdésekre vonatkozó megállapításokra majd a következő fázisban, a szakbizottságokkal való konzultáció után kerül sor. Hát ezért a mai napnak reményeim szerint fontos eseménye lesz, ha meghallgatjuk a raportőr elgondolásait, és ő is meghallgatja a mi elképzeléseinket. Én azt gondolom, hogy ebben a korai márciusi fázisban nekünk azt kell hangsúlyoznunk, hogy eredményes, és ehhez megfelelően a szükséges költségvetési háttérrel rendelkező regionális politikában vagyunk érdekeltek. Hogy ez euróban kifejezve, vagy a tavalyihoz képest százalékban kifejezve mit jelent, erről akkor beszéljünk, ha már Lewandowski úr előterjesztését megismertük. Említettem hogy a tanács részéről fékező jelzések születnek, de hozzáteszem azt is, hogy bizonyos fékezéseket a bizottság részéről is láttunk. Ezek eddig ismert adatok szerint csak az ötös fejezetre vonatkoznak, ahol egy százalékos nominális növekedést lát a bizottság eh, elképzelhetőnek ez ugye az inflációt figyelembe véve egy reál értékben való csökkenést jelent. Ez a csökkenés az például a regionális politikát tulajdonképpen nem fogja érinteni, hiszen az ötös fejezet az ugye az administratív kiadások kérdésé, vagy területe. Mégis látjuk azt az igyekezetet, ami a tagállami költségvetési megszorítások mellett az unió költségvetésében is akar adott esetben látványos vagy fájdalmas megszorításokat fölmutatni. Ha ez a bérek, jövedelmek, adminisztratív kiadások területén van, akkor azt gondolom, hogy egyrészt nem ennek a mi bizottságunknak a kompetenciája, másrészt méltányos igyekezett, hiszen egy közös csónakban vagyunk a tagállamokkal, és a realitásokat figyelembe kell vennünk. Az azonban nagyon erős meggyőződésem, és szeretném, ha a bizottság, a mi bizottságunk múlt és most támogatna abban, hogy egy bizonyos szint alá vitt regionális fejlesztési politika egyszerűen kidobott pénzé válhat. Ha nincs meg a megfelelő volumen, akkor nem lesznek eredményei a költéseknek. Tehát nem biztos, hogy minden spórolás megtakarítást jelent. Lehet, hogy egy túlzott alacsony szinttel nagyobb bajt csinálunk, mint amit szeretnénk. Tisztelt elnök asszony, örömmel jelentem, hogy a Költségvetési Bizottság raportőre megérkezett, és akkor talán itt lenne az ideje, hogy én befejezzem ezt a bevezetőt, és ha őt köszöntöttük, akkor meg is tudjuk hallgatni az üzenetét. Uh, uh, Köszönöm szépen, László. Szeretném, ha visszaigazolhatnám, ha jól értem, a reginek ma kell döntenie arról, hogy megadjuk-e azt, ezt a véleményt a triológusra, a 2012-es költségvetést illetően. Ha jól értem, nem említette ezt, de hogy ezt szeretné, hogy ezt a véleményt összeállítjuk. Igazam van? Igen, elnök asszony. Hagy mondjam el, hogy a szakbizottság rendelkezésére állok. A szakbizottság eldöntheti, hogy formális véleményre van-e szükség, hogy erről szavazunk-e a szakbizottságban, vagy nem. Mi szól mellette, és mi szól ellene. Me ellene a következő szólt, eddig nem volt ez szokás. Hogy miért, mi szól mellette? Hát az, hogy erősebb üzenetet küldjünk a raportőrhöz, amit a triológus folyamán alkalmazhat, hogy ez a Regviszok Bizottságnak a véleménye. Tehát, hogyha ön azt szeretné, akkor szívesen összeállítom, láttam az ütemtervet, be kell adnom 2012. április 12-ig egy vélemény, és később ön abban a helyzetben lesz, hogy kiegészítse módosítókkal. Elnök asszony, Ön bizonyára jól ismeri a helyzetet, de a többiek kedvéért megemlíteném, hogy ez nem az általános véleménye a Reginek a költségvetéssel kapcsolatosan, hanem a trialógust készítjük elő ezzel a dokumentummal. Minden évben ez volt a szokása ennek a bizottságnak, hogy készítünk egy véleményt a költségvetésről. Ez egy dolog, ez kétségtelen, a kérdés csak az, hogy legyen-e egy előzetes dokumentum, amely segíti az előadót a trialógus lefolytatásában. Azt hiszem, májusban lesz ez a trialógus, a következő szakasz pedig ősszel kezdődik. Az a benyomásom, hogy talán a nehézségek miatt, beszéltem már a nehézségekről, Elképzelhető, hogy észszerű volna egy megszavazott papírral, egy dokumentummal dolgozni, de ez a bizottság hatásköre. Természetesen én készen állok erre a feladatra. Köszönöm szépen a magyarázatot. Hozzátenném azonban, hogy vannak más bizottságok, amelyek foglalkoznak ezzel a témával véleményben. Libe, Itre, Inta, NV Employment Deve, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és az Agri, ezek foglalkoznak a témával, úgyhogy azt is értem, hogy most, hogy itt van Bácáni asszony, nagyon érdekes lesz meghallgatni az ő véleményét. Számoljon be arról, hogy mit tart fontosnak megosztani velünk. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt találkozhattam önökkel. Che il bilancio. Remélem, hogy a költségvetés igazságot szolgáltat, mindegyik, megfelelően kezelik mindegyik bizottságban. Tavaly világos volt, hogy a Lisszaboni szerződésnek megfelelően a költségvetési eljárás megváltozott, egy egyeztetés van. Ugyanakkor a tavaly nyilvánvalóvá volt, hogy nagyon nehéz az intézmények között egyenlőséget tenni. És a Lisszaboni szerződés fényében a költségvetési eljárás, amely hosszú, és az év egész parlamenti tevékenységével foglalkozik, E, tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kezdetektől fogva a be kell vonni ezeket a bizottságot, ugyanis e, ezek költségvetési prioritásokat e, állapítanak meg 2012-re. Ezt úgy kell tekinteni, mint a 2020-as stratégia része. Ez egy fontos stratégia, amelyet a parlament érdeklődve követett. A stratégián belül vannak olyan kérdések, amelyek különös figyelemet igényelnek. Nagyon sok célkitűzés van, különösen amikor egy gazdasági válság után nagyon nehézé válik előre tekinteni a következő évekre. Ezért megpróbáltam a 2020-as stratégián belül prioritásokat kijelölni. Nagyon fontos ez a munka, és a szakbizottságnak kell a szakértelmet, a know-how-t e, biztosítani, hiszen ők igazából ért, ők értik meg igazából a régióknak a szükségleteit, e, amikor a 2020-as stratégiát vizsgálják. Mint mondtam, a költségvetésnek van egy pénzügyi oldala, a strukturális alapok, a kohéziós, kohéziós alapok fontos szerepet játszanak ebben. Ugyanakkor ez egy olyan szakpolitikai terület, amely a közösség és Európa érdekeivel foglalkozik. A kifizetési oldalon különösen vannak problémák. Tavaly, a tavalyi év végén a kifizetéseknek a növekedését láttuk, a programok lelassultak, amelyek lelassultak, azok idén és jövőre elérik a megfelelő sebességet. Ebben a bizottságban részletesebben meg kell vizsgálni az európai költségvetés és a nemzeti tagállamok költségvetési dintései közötti kapcsolatot. Az európai fél év az első kísérlet arra, hogy erősebb gazdaság irányítást vezessünk be. És ezt a jelentésebben is megemlítettem. Tehát az unió gazdasági programozására nagy figyelmet kell fordítani. meg kell vizsgálni az európai költségvetés és a tagállami költségvetések közötti szinergiát. Egyrészt már láttuk, hogy a rendeletek megváltoztak, nagyobb komplementaritást biztosítanak, és olyan eszközöket hoznak létre, amelyek segítenek. Aztán a nemzeti programok is segítik ezeket. Ebben a bizottságban ezek a dolgok jobban mérhetők. Ugyanis a programok végrehajtásával kapcsolatos problémák a mi bizottságunk hatáskörébe tartozik. A szakbizottságok olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek több bizottságon is átívelnek. Ezek új megoldásokat vetnek föl, amelyek segítenek a, a, abban, hogy a hozzáadott érték testet öltsön. És amikor megvizsgáljuk a elkövetkezendő évek költségvetését, akkor ilyen módon kell gondolkodnunk. Tehát a költségvetés az valóban az eszmecserék középpontjában lágy, legyen, amikor megvizsgáljuk azokat a kérdéseket, amelyek a szakbizottságunk hatáskörébe tartozik. Azért, hogy láthassuk, hogy milyen szakpolitikai döntéseink lehetnek, amikor például a kísérleti projektekről beszélünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, Pálcáni úr. Én szeretném megindítani a vitát. Derek Wong, árnyék előadó a szocialisták részéről. Derek, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a raportőrnek, hogy időt szánt ránk, és eljött ebbe a szakbizottságba, hogy meghallgassa a tagoknak a véleményét és érdekeit és a saját raportőrünknek is köszönném az érdekes bevezetőjét. Lenne néhány rövid megjegyzésem. Az első megjegyzésem a következő. Talán meglepi önöket, de én úgy gondolom, hogy a kohéziós politika a 2012-es költségvetésnek a legfontosabb része. És Nyilvánvalónak tartom, hogy a strukturális politika a legláthatóbb politika az állampolgárok számára, és az EU-t kicsit népszerűbbé teszi, mint amilyen lenne ezen kívül. Nyilvánvaló, hogy a régiók között nagyok a különbségek, és nagyon sok országban csökkentették az állami kiadásokat, az állami költségvetést, ezért a strukturális alapok és a kohéziós politika egyre fontosabb lesz az egyes régiókban élő állampolgárok számára ahogy a raportőr is mondta, a strukturális alapok lassan indultak be, de most már működnek. Elmondhatom a kollégáknak, hogy Belszben a strukturális alapok 80%-át sikerült felszívni. Ezt hiszem, hogy ez egy eléggé lenyűgöző számadat. Így aztán én azt gondolom, hogy 2012-ben növelni kell a kohéziós politikára szánt erőforrásokat. A múltkor 14 volt a növekedés, talán 2012-ben még többre lesz szükségünk, hiszen egyre jobban használjuk az alapokat. Természetesen az 1B fejezetre koncentrálunk, de talán az 1 ára is kellene koncentrálni. Ez a kettő lenne az együtt, amit figyelemmel kellene követnünk. Természetesen, hogy amikor a pénzeket kiosztjuk, megadjuk a régióknak, akkor ellenőriznünk kell, hogy ezt megfelelően költik el, majd a Költségvetési Szakbizottság ezt ellenőrzi. Az abszorciós rátát nyilván fokozni kell nagyon sok tagállamban. Erről már elég gyakran beszéltünk ebben a szakbizottságban. Ami a raportőr által felvetett kérdést illeti, miszerint lenne egy véleménytervezetünk a triológusra, én a következőt gondolom, szerintem egy saját jelentést kellene írnunk, mert más szakbizottságok is ezt teszik, ezért ez fontos lenne. Ezért, ha mi azt mondjuk, hogy ez a költségvetés legfontosabb része, a kohéziós politika, külön a kiadások 40%-át fedi le, és nagyon nagy jelentősége van a régiók számára, akkor helyes lenne, ha lenne egy saját véleményünk, azért, hogy úgy menjünk a triológusra, hogy mindenki tudja, hogy mennyire fontos a regionális fejlesztési politika az állampolgárok számára. Úgyhogy én támogatom a véleményt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Rika Manne? Nem? Nem, nem kötelező. Igen? Puheenjohtaja, aivan lyhyesti... Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne néhány rövid megjegyzésem. Köszönetet szeretném mondani a költségvetési raportőrnek. Nagyon érdekes volt a bevezetője. És köszönjük azt is, hogy eljött ide ma. Súrján úr említette, hogy mennyire fontos a kohéziós politika a költségvetésen belül. Biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy a megfelelő finanszírozást nyújtjuk a kohéziós politika számára. A politika láthatóvá kell, hogy váljon az állampolgárok számára, tapinthatóvá, így fogadtathatjuk el, így láttathatjuk az EU-t az állampolgárok számára az EU-ban. Figyelembe véve a gazdasági válságot, a kohéziós politika nagyon nagy szerepet játszik. 2012-ben nyilvánvaló, hogy csökkentenünk kell a visszaélések és csalások számát, amelyek beárnyékolják a kohéziós politika sikerét, és amelyek nehézé teszik számunkra az, hogy plusz erőforrásokat kapjunk a kohéziós politika számára. Ami a fenntarthatóságot illeti. Hatékonyabbá kell tennünk ezt a politikát. Nekünk, mint szakbizottságnak egy véleményt kellene összeállítanunk. Elnök, köszönöm, François. Euh, Néhány szót szeretnék szólni, elnök asszony. A frakciónk kéri a bizottságot, hogy véleményt formáljon. Ennek egyszerű oka van, hiszen furcsa lenne, hogyha a bizottság nem venne részt a tárgyalások előkészítésében, és azért is, mert a költségvetésnek a tárgyalása során a parlament szerepe megerősítésre került a Lisszaboni szerződés által, és ezért eh, nekünk is ki kell, eh, részt kell vennünk az álláspont kialakításában, amit majd megvédünk a háromoldalú párbeszéd soron, során. Thank you, Ivar Godmanis. Köszönöm, Ivar Gótmanis. Seriously speaking, I do believe... Őszintén úgy gondolom, hogy meg kell védenem egy álláspontot itt. Nézzük meg a költségvetést. Az 5 milliárdos növekedés kizárólag a kohéziós politikánál van. Ez 15 százalék, máshol 0 százalék a növekedés, a hetedik programnál 5 százalék, és 2010-ben ez 10%-os növekedés volt kohéziós alapoknál, most 15% 2012-ben arra is szükség van, hogy meglegyen, megmaradjon ez a 15% vagy még több legyen. Úgyhogy ha a tegnapi tajfel jelentést figyelembe vesszük, akkor láthatjuk, hogy egyetlen országnál 42% a szociális alap növekedése, máshol sokkal alacsonyabb. Hogyha meg akarjuk tartani a több éves keretet a kohéziós politikában, akkor növni kell, növelni kell az allokációkat. Ezt meg kell védelmeznünk a Súre Bizottságban, a Költségvetési Bizottságban. Azt mondják, hogy ez lehetetlen, nem lehet több pénzt allokálni Úgyhogy, ahogy a László is kifejtette, le kell írnunk a dokumentumban mindezeket azért, mert meg kell védenünk a kohéziós politikát. A kohéziás politika az az egyetlen, ahol megvan a három szint, az audit, az irányítás és a tanúsítás. Nincsen egyetlen más program sem, ahol ez mind megvolna. Itt tehát megvan a megfelelő struktúráltság. A második dolog, amit el szeretnék mondani, az, hogy valóban eljött az ideje, hogy a Surjanor által vetett, vezetett bizottság, a felügyeleti bizottság megvizsgálja, hogy hogyan közelítjük meg ezt a kérdést, hogyha januárban tárgyaljuk ezt, és március 1 már megvannak az adatok, karácsony után már semmilyen felhasználás nem fog történni, lemegy nullára az abszorpció. Éppen ezért úgy gondolom, hogy idén nem engedhetjük meg, hogy ez átsúszon az év elejére. A feladatunk nagyon komoly feladat. Hogyha ezt nem védelmezzük meg, ezt a politikát, akkor látható egy példa a Költségvetési Bizottságban. Nem tudtunk a szolidaritási alapokra szavazni a közép-európai árvizek miatt, mert nem volt pénz, a tagállamok nem adtak az alapba, a tartalékba pénzt. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb feladatunk. Az előadó és az árnyék előadók egyébként nagyon nehéz helyzetben lesznek ami az iránymutatásokat illeti, ahogyan Bázáni asszony is említette, ezeket is figyelembe kell venni, aztán amikor a számok megjelennek, akkor tudunk erről tárgyalni. A bizottság még nem adott nekünk számokat. Súrján úr is elmondta, hogy miért volt ez. Köszönöm. Köszönöm. Sonkeli, köszönöm szépen. Először is el kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok költségvetési szakértő, de szeretem figyelemmel követni, hogy mi történik. Az egyik dolog, amit Súrján úr is említett, és ami engem foglalkoztat, amióta ide kerültem, az, hogy milyen sok pénzt utalnak vissza a tagállamok, amit nem használnak vissza. Vannak-e olyan intézkedések, amelyeket foganatosítanak annak érdekében, hogy leállítsák ezt a helyzetet, véget vessenek neki, vagy legalább csökkentsék ezt a visszaáramló pénzt? Az Európai Globalizációs Alap napot, illetve láttam, hogy mi folyik. Nagyon sok pénz visszaáramlik, de nyilvánvaló, hogy miért. Nevetségesek a szabályok, egyszerűen nem gyakorlatiasak. Például, hogy megyek egy szabályt. Például az határidő akkorra vonatkozik, amikor a kérvénybe adják a tendert a tagállamok, és nem azt írja elő a határidő, hogy mikorra kell felhasználniuk a pénzt. Tehát elvárják az emberektől, hogy be nevezzenek egy kurzusra, egy képzésre, hát gyakorlatilag egy vákumhelyzetben, és ez csak egy példa. Ezeket a dolgokat meg kell oldanunk, mert nekem úgy tűnik, hogy pocsékoljuk az energiánkat, időnket és a pénzt, hiszen olyan projekteket finanszírozunk a tagállamokban, amik esetében túl rugalmasak a szabályok, és azok akiknek részt kellene vennie, azoktól visszavesszük a pénzt. Tehát szeretem volna felhívni a figyelmüket erre, és Sor, Súrián úr segíthetne ezt a problémát megoldani. Köszönöm. Grazie, grazie Presidente. No, velocemente, ho apprezzato molto. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyorsan. A kezdeményezést nagyra értékelem. és Francesca nagyban, munkája nagyban segített bennünket abban, hogy egy fontos területről, a költségvetési rendeletről döntsünk. A mi bizottságunk és más szakbizottság munkája ebben segít. A kohéziós politika befolyásolása nagyon fontos, hiszen ez az az lényegi eszköz, amely a növekedést meghatározza. Ez a gazdasági növekedést is jelent, de a régiókban a támogatások megfelelő felhasználását is jelenti, hiszen ezek használják fel és teremtenek értéket ezen források alapján. A támogatásokhoz való hozzáférés és az összegek felhasználása a megfelelő pontok, a legfontosabb pontok, nem csak a módszerek és a, a folyamatok szempontjából, hiszen garantálni kell azt, hogy megfelelő időben használják fel a forrásokat a válság idején. Fontos, hogy milyen gyorsan lehet a támogatásokat bevetni, és időben kell ez, elérni ezeket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, lezárom a listát, egyetlen hozzászólás lesz még. Köszönöm, elnök asszony. Ez az elemzés nagyon is pontos, hiszen a, az alapok felhasználására alapul rendszeresen beszélünk erről a kérdésről. Elnök asszony azt javasolta tegnap, hogy tartsunk egy eh, szemináriumot, eh, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. Ez nagyon fontos, hiszen, hiszen a mai tapasztalatunk azt tükrizi, hogy hogyan eh, is állították össze a rendeletet. Két gondolatom van. E, az egyik, az európai témák, dokumentumok, azok nagyon összetettek, ezeket egyszerűsíteni kell. Kell egy, egy jelentéstervezet, amely az egyszerűsítéssel foglalkozik. Mert a hogy ilyen bonyolultak ezek a kérdések, ez azt jelenti, hogy kevésbé használjuk fel az, az alapokat, és ezért nem tudjuk megfelelően teljesíteni ezeket, felhasználni ezeket az alapokat. A másik kérdés, amikor a rendeletet a jelenlegi alapokra hozták létre, ez 2005-ben történt, olyan időszakban, amikor a vállalatoknak szüksége volt társfinanszírozásra. 2010, 2011 van most, 2012 jön, ami azt jelenti, hogy a gazdasági válság után nem felel meg ez a rendelet a mai vállalatoknak. Ezért nagyon sajnálatos, hogy nem tudjuk ezt a rendeletet megváltoztatni a jelenlegi helyzetre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Súrján László következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számomra világossá vált, amikor meghallgattam az árnyék jelentéstevők véleményét és a koordinátorok véleményét, hogy egy jelentést szeretnének látni a háromoldalú megbeszélés idejére. Én megpróbálom majd ezt összeállítani. Összefeglásként én úgy látom, és arra szeretnék emlékeztetni, hogy az az összeg, amely minden évben megmarad a költségvetésben, ez csökkenő mértéket mutat. Tehát van javulás, a e helyzet nem annyira veszélyes. Egy másik kérdés, A kohéziós politikaban az alapok felhasználásáról szóló döntés a tagállamok kezében van. Ez egy tisztességes eljárás, de a 2020-as stratégia iránymutatást ad a tagállamoknak, hogy hogyan használják fel az alapokat. A stratégia számára, amely a fő áramlatában van a jövő évi költségvetésnek, tehát nincsen külön alap a stratégia számára. Az 1B fejezetet használják fel erre, és az 1A-t is. Tehát a következő évi költségvetés fő áramlatában vagyunk, és ezért ezt az erőt kellene felhasználni. Természetesen Lehetne most részletekbe is menni, de az idő rövid, ezért azzal zárnám a mondanodómat, hogy a tanácssal megállapodást köthetünk úgy, hogyha a kohéziós politika végeredménye elegendő lesz, akkor mindent megteszünk, hogy a tagállamokat rávegyük arra, hogy megfelelően használják fel a támogatást. Tehát eredményeket akarunk majd, tehát hogy a pénzek valóban eredményeket termeljenek. A Költségvetési Bizottságban és a parlamentben is majd ezért használ, harcolunk. Végül pedig hangsúlyozom a költségvetési e, e, e, témának az előadója, Francesca Balzani jelenlétét, nagyon jó munkát végez, és már négy év óta együttműködik a szakbizottságokkal és a Költségvetési Bizottsággal. A korábban eh, a Költségvetési Bizottság nem vette figyelembe a többi szakbizottság véleményét. Az utóbbi négy évben az előadók azok mindig integrálni próbálták a szakbizottságoknak a véleményét. Épp ezért nagy, nagy örömmel veszek együtt ebben a közös munkában, amelyet ez a bizottság is támogat, és amelyet én nagy örömmel fogadok. Köszönöm szépen, Bálcani asszony, kérem nagyon röviden. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm minden felszólalónak, hogy elmondta a véleményét. Én is hiszek a kohéziós politika fontosságában, és van még egy fontos dolog a kifizetések oldalán. Nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy a költségvetésnek kiegyensúlyozottnak és pontosnak kell lennie, Ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. A strukturális alapokkal, a kohéziós politikával kapcsolatosan pedig arról nem szabad megfeledkezni, hogy a költségvetésnek kivitelezhetőnek kell lennie, és el kell kerülni, hogy alábecsüljük, alulbecsüljük a kifizetéseket, hiszen akkor még nehezebb lesz végrehajtani a terepen a kohéziós politikát. Köszönöm szépen a közvetlen konzultációt, és hogy új utat nyitottak a vélemény felhasználására, mivel senki nem tiltakozott az elképzelés ellen, sőt sokan támogatták, úgy döntöttünk, hogy véleményt készít a bizottság, és ezt meg kell majd tárgyalnunk áprilisban, és májusban lesz a szavazás eléggé szorít minket az idő. Le is zárnám ezt a pontot, még mielőtt a szavazásba belekezdenék. Tájékoztatnék mindenkit, hogyha lennének olyan kedvesek és figyelnének rám egy pillanatra, hogy a kebeki országgyűléstől van egy küldöttség a teremben, szeretném üdvözölni őket. Köszönöm szépen. És ezzel el is kezdhetjük a szavazást. Egy eléggé komplikált rendszerben dolgozunk ma. Nagyon sok a kompromisszum, és sok a módosító is még emellett, amelyek folyamatban vannak. Most a 12-es ponttal kezdenénk. Georgios Stavrakakis jelentésével. A címe a helyzet jelenlegi állása a jövőben és szinergiák az ERFA és egyéb strukturális alapok között hatékonyság növelésére. Kérem, hogy mindenki a kártyáját készítse elő, és próbáljuk ki a rendszert. Megnyitom a szavazást. The, <laughs> yeah, it's still moving, so we are waiting for everybody megvárjuk, amíg mindenki szavaz ebben a tesztszavazásban. Most nem tudom lezárni, hiszen egyre több új kártya jelenik meg a rendszerben. Úgy látom, hogy most készen állunk, de nem. És most lezárom a szavazást. 42 működő kártyát látok. A, egy szobeli módosítóval kezdjük. Az előadó módosítója. Kérdezem, hogy kezdhetjük-e mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva, tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva, tizenegyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, 11-es módosító ellenőrizzük elektronikus szavazással. Lezárom a szavazást. félreértés volt, de úgy látszik, hogy nagyon pozitív az eredmény, elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító a tízes kezdés előtti szövegre van-e ellen szavaz? Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító 11-es bekezdés nincsen ellenvetés, mert szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14. módosító, egy szóbeli módosítással, amelyet a szerző javasolt. Nincsen ellenvetés, szavazunk. 14-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva kompromisszum, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 23-as mellette, ellene tartózkodás. Úgy látom elutasítottuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan 23-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-24 elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 35-ös Két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es, nem 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes számú kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő a harmadik módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Az a foglalkoztatási bizottság javaslatait nézzük, a kettest mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítva, tízes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, tizenegy mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, szerintem el van utasítva, de azért ellenőrizzük elektronikusan. 11-es javaslat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 19 ellene, tehát elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 14 mellette, 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ellene tartózkodás, ellenőrzik a 19-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 23-17 elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük a Költségvetési Bizottság javaslatait. A négyessel kezdjük. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Negyvenhárom, igen, egy nem szavazat, gratulálok, elfogadtuk a véleményt. Most pedig Mikolásik úr jelentéséről szavazunk. Igen, tessék parancsolni, Elizabeth. Um, ja, ich, uh, will... Igen. Természetesen nem akarom rabolni az idejüket, de most beszéltem az előadóval, és a 29-es módosító indítványt a 10-es kompromisszumhoz csatoljuk. Tehát benne marad, de a tízes kompromisszumhoz kapcsolva, és Mikolásik úr egyetért ezzel a megoldással. Es ist auf der Stimmliste Nummer 4 findet man den. A négyes szavazó listán van, és a tízes kompromisszumban van. Tehát ott szeretném, hogyha a kompromisszum, a tízes kompromisszumban nem lenne ott a 29-es módosító, hanem arról külön szavaznánk. Tehát az én szavazólistámon az a negyedik oldalon van. A tolmácsok szavazólistáján a második oldalon. So what we can do right, thank you Elizabeth, what we can do right... Köszönöm Elizabeth Megkérem a kollégákat, akik részt vesznek ebben, hogy ellenőrizzük. Nem. Egyszerűen arról van szó, hogy külön szavazzunk róla. Nem akarom kiejteni, külön akarok róla szavazni. Igen? Mikolásik úr. Nos, az előbb egyeztettem Elizabettel, és nem ellenzem ezt, külön szavazunk róla, és majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye. Egyet értek a kollégámmal, hogy külön szavazzunk róla. De elnök asszony, azért én bevezetőnek szeretnék néhány szót mondani. Elnök, ehhez a kérdéshez, hogy lezárjuk ezt a vitát? Igen. A szocialisták nevében azt javaslom, hogy fogadjuk el, hogy külön szavazunk a 29-esről. Néppárt? Kérdezi az elnök. Jó, tehát akkor Miroszlávnak, mint előadónak megadom a szót egy percre. Köszönöm. Kedves kollégák, a szavazás előtt köszönetet szerettem volna mondani, különösen az árnyék előadóknak. 105 módosító indítvány érkezett, és 5 vélemény. Figyelembe vettem őket, és bevettem őket amennyire csak lehet. 22 kompromisszumot javaslok, 60 módosítót fedez le, és 30 pontot a többséget azok közül, amit javasoltak, a kompromisszumosokba bevettem. Vannak olyan módosítók, amelyek messze túlmutatnak ennek a jelentésnek a hatáskörén. Nyilván ilyenkor nem tudtam felkarolni. Szeretnék az elégedettségemnek a hangot adni, hogy így hozzájárultak a munkámhoz, és ilyen jól haladt ez a jelentés. Köszönöm, kollégák. Elnök, köszönöm, remélem Miroszláv, megszavazzuk. Először is 22 kompromisszumosunk van. Amblok, szavazhatunk egybe? Nem? Nem. Jó, akkor visszautasították. Egyes mellett ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellett, ellen. Tartózkodás, elfogadtuk. Konstance, lehet, sajnos tolmácsolhatatlan az interferencia miatt, elnök, ha megmondja, hogy melyik kettőről szólt, megtesszük. 4-es, 10-es és 18-as. 11-es és 18-as, tehát 4-es, 11-es, 18-as. 4-es, 11-es, 18-as, ezekről külön szavazunk, a többiről pedig egyben. Tehát 4-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es me... Nem. Ennek kellett volna a 11-esnek lenni, mondja az elnök. Megismételjük? Nem. 18-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig unblock szavazunk a többi kompromisszumosról. 3 és 22 között. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 18-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 19 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20, 20, 20-as mondja az elnök mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellett, ellene, tartózkodás, elektronikus 24-es. Megnyitom. Open the vote. We close. Lezárom. 29-en ellene, 11-en mellette elutasítottuk. 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 a szóbeli módosítóval 26-os a szóbelivel, mellette, ellene, tartózkodás, 26 elektronikus. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 28 igen, 16 nem. 27-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 28-as mellett. Nem. 27-es elektronikus. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom. 14 igen, 30 nem. 28-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as elektronikus. Megnyitom. Lezárom. 23 igen, 21 nem elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodás elektronikus 29-es megnyitom. It's 28 against, 15 in mellette, 28-an ellene, leszavaztuk. 30-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33-as szóbelivel, nincs ellenvetés, 33-as mellett, ellen. Tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 50-es szóbelivel együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 69 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 69-es elektronikus szavazás megnyitom. And it's 20 to 20. 20-24 ellenében elutasítottuk. 70 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 72 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 73 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 74 módosított mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 78 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 81 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 91 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 92 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 93 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 98 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 98 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Százas módosított mellett ellen Hát úgy látom, utasítottuk, de ellenőrizzük elektronikus szavazás 100 százasra. Lezárom. Elutasítottuk. 101 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 102 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 103 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig vízák vízumok, egyes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Né, ötös mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdés 9, 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellett ellen 15-ös elektronikus. Megnyitom. The vote is open. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 23-21 ellenében. Most a budget első javaslata mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Most pedig az Employ szakbizottság első javaslat mellett ellen tartózkodás elutasított. A kettes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Preambulum bekezdés. C. Mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. D. Mellett. Ellen. Elektronikus a D. Preambulum bekezdésre. Megnyitom. Recital D. It was, the vote is closed, and it's 20... Lezárom. 22-21 ellenében elutasítottuk. Részenkénti szavazás, raportőr kérésére három részben. Csak a második részről szavazunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Employ 2 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 4-es mellett, ellene, tartózkodás elutasít, elfogadtuk. 5-ös mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. 6 módosított, tehát a hatos módosítva mellette, ki van mellette? ellene. Tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk egyértelmű, nyolcas mellett ellen. Tartózkodás, elutasítottuk. Nem, mondja az elnök, elfogadtuk. Nem. Ellenőrizzük. nyolcas elektronikus szavazás. The vote is to be closed and it's closed. Lezárom. Igen, elutasítottuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tizenkettes mellett, ellene, tartózkodás elutasított. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14 részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es jön mellette, ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Huszonhárman ellene, 22 mellette, elutasítva 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 25-es okafogyottá válik, jön a következő bizottság, ellen, egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös részenként csak az első részről szavazunk. Ki szavaz mellette, tehát az összes első része mellett, mellette ellene elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolc, kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. A tízes részenkénti szavazás, csak az első részről szavazunk mellette. Tehát tízes első rész mellette ellene elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14 mellette ellene azt, hitte, azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük a 14-est. ha az EPP úgy gondolja, hogy ellenem vannak, akkor hát el kéne utasítani. De nem mindig így történik. Sajnos, mondanám. Tehát elutasítottuk 23-mal, 21-el szemben. 15-ös mellette ellene tartózkodásra utasítva. Aztán jön a 17-es, az is részenkénti szavazás, és csak az első részéről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Itre egyes részenként szavazunk, második részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A kettes részenként szavazunk, csak a második részről. Tehát a kettes második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás, nem tudom, az ötest ellenőrizzük. elutasítottuk egy. Most a hetes jön mellette, ellene, elutasítva nyolcas mellette, elutasítva kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes, tizenegyes, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a tizenegyest. Megnyitom a szavazást. elutasítottuk 29-el, 16-tal szemben. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette ellene Ellenőrizzük a 18-ast. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk 23-mal 21-el szemben. Most pedig a TRAN bizottság lesz egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette ennek van egy szóbeli módosítva, tehát a módosított formájában szavazunk e, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 15 ellene, mellette ellene, 15-ös gyorsan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elutasítottuk 27-tel 18 szemben. Most pedig a záró szavazás elektronikusan az egész jelentés tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy személy úgy látszik, ma úgy érzi, hogy vissza kell utas, el kell utasítania. Eh, gratulálunk már itt Tereznek. Remélem, hogy Lambert, nem Lambert szavazott ellene. Most akkor jön a Mari Teres Sanchez Schmidt jelentés, harmadik célkitűzés a területű együttműködés előtt álló kihívás. Ez is egy nagyon összetett, bonyolult szavazás. Tehát akkor kezdjük el a szavazást. Kedves kollégák, szavazunk. Egyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadó a ötös szóbeli módosítással, hogyha senki sem ellenzi, akkor módosítva e, szavazunk mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, hogyha nem, senki sem kétli. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es részenként szavazunk, 1-es rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2-es rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene ellenőrizzük a 17-est. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 28-an mellette és 13-an ellene. Most 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 mellette e, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-est megszavazzuk, illetve szavazunk róla, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 28, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32 részenkénti szavazásban szavazzunk. Az első részről először mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva 30 nem, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 56 szóbeli módosítóval nincs ellenvetés, szavazunk, 56 módosítva mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 65-ösről szavazunk részenként. Igen. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva 66 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 67 három részben szavazzunk részenként, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva kettes mellette, ellene elutasítva, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 68-as módosító mellett, ellene tartózkodás elfogadva, 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 71 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 72 mellette, tartó, ellene tartózkodás elfogadva, 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 74 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 75 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 77 szóban módosítva nincs ellenvetés, a módosított módosítóról szavazzunk 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 78 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 80 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 81 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 82 részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 85 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 86 nem kell szavazni, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadva, elnézést. So we, we, I'm told that we have to vote. Azt mondják, hogy a 84-ről is szavazni kell. Okay, so we vote 84. 84-ről szavazunk, tehát visszalépünk a 84-re mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. És most jön. 87-es 87. 87 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 88 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 89 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 90-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 91 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 92 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 93 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 98, nem, 99 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 100-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 101 mellette, ellene nem tudom, ellenőrizzük a 101-est elektronikusan, megnyitom a szavazást, megnyitom a szavazást, tehát a 101-esről. Vote is Lezárom a szavazást. Elfogadva nagy többséggel, most pedig következik a 102-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva, 103-as mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva, 104-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva, 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107-es szóban módosítva, nincs ellenvetés, szavazunk 107-es módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 109, 110 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 111 mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 121 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 122 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 123 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 124 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 125 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 129 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 130 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 133 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 134 szóban módosítva, nincsen ellenvetés, módosítva szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 131 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 132 mellette ellene tartózkodás elfogadva. záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 45 igen, egy nem szavazattal elfogadtuk. Gratulálok az előadó. So now we uh, we go Most pedig Matula úr véleménye Kajer úr azt kérte, hogy a végére halasszuk az övét, úgyhogy most Matula úr jelentéséről szavazunk, véleményéről. Okay, so we go for Josif Matula um, and... Josif Matula szavazása, négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, preambulum bekezdés egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadó, második mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, szavazunk az egész véleményről. Megnyitom.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 Uh, dear colleagues, uh, especially coordinators, if you... Kedves koordinátorok, egy pillanatra. Ebben a jelentésben kérem vegyék figyelembe, hogy a 10-es és a 42-es nem kapcsolódik össze. Mindegy, mi a 10-es eredménye, mindenképpen szavazunk a 42-esről. Tehát, ha a tízest elfogadjuk, nem lesz fogyott a 42-es. Ez változtatás. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Tízes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 7-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 51 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 17 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 52 mellett ellen tartózkodás elfogadt. Nem, elutasítottuk. 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as nem szavazzuk, 56-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 1-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 1-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett ellen elfogadtuk, 26-os mellett ellen elfogadtuk, 27-es mellett ellen elfogadtuk, 28-as szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellett ellen elfogadtuk, 31 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 32 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 5-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, végső szavazás, elektronikus, megnyitom. The vote is closed. No, not yet closed. Lezárom. 43, igen, egy nem, elfogadtuk. So now we move to point 18, which is... 18-as pont, Hübner jelentés, Innovatív Unió. Egyes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk hetes mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk nyolcas mellett, ellentartózkodás elfogadtuk, 9-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 11-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 12 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 13-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 16-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 1-es kompromisszumos mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 18-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, elfogadtuk, 19 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 21 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 23 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 24 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 25 mellett ellen elutasítottuk, 26 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 27 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 28 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 29 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 30 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 31 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 38 mellett ellen tartózkodás. 38 mellett ellen tartózkodás elutasított. 39 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 40 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 42 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. which is where? Point which? I'm sorry, the vote is 41 to 1. Tehát 41 igen, egy nem. Now, dear colleagues, the last vote, Jens Geier report on the 2009 discharge. Az utolsó jelentés, amiről szavazunk, a 2009-es mentesítésről szól. Ember, tessék. Köszönöm, elnök asszony. A tizedik módosítóról szeretnék szólni, ezt külön kell venni, mert nem része a kompromisszumnak, úgyhogy kérem, hogy külön szavazzunk a tízes módosítóról. Kedves kollégák, az egyes módosítót pedig visszavonták, a tízesről pedig szavazni fogunk külön, nem a kompromisszumhoz kapcsolódik. Akkor kezdjük meg a szavazást. Méghozzá a második módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes módosító mellette ellene Elnézést, nem tudom értelmezni a jelentkezéseket, úgyhogy a tízesről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. 28 mellett a 17 ellen elfogadtuk, záró szavazás a jelentés egészéről, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 mellette nincsen ellene senki, két tartózkodás, gratulálok. Ezzel végeztünk a szavazással. Kedves kollégák, köszönöm szépen a türelmüket, és most nézzük a következő témát, az utolsó napi rendi pontunkat. Ez egy meghallgatás, nyilvános meghallgatás a jövőbeli kohéziós politikáról.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 Kedves kollégák! Kérem szépen foglaljanak helyet. Um, Kedves kollégák! Szeretnénk elkezdeni a meghallgatást. Kérem szépen, kérem foglaljanak helyet. Elkezdjük a meghallgatást. Nekem hangosabban kell beszélnem, mint a kollégák, akik telefonálnak. Eléggé megpróbáltatást jelent számomra. Elég nagy megpróbáltatást. Kedves kollégák, elkezdjük a jövőbeli kohéziós politikáról tartott meghallgatást. Négy szakértőt hívtunk meg, akik különböző érdekelt feleket képviselnek eh, a közösség különböző részéről, vannak a kutatók részéről, a kormány részéről, a helyi és regionális közösségek részéről, és a külső tengeri régiók képviseletében is van valaki. Azért gyűltünk itt össze, hogy meghallgassuk a véleményeket, és kérdéseket tegyünk fel nekik fontos területekkel kapcsolatban, amelyeket legalábbis mi annak tartjuk, amelyek meg, könny- megkönnyítik a megértést, hogy mi történik ott a terepen, és hogy például a kutatók hogyan látják a bizottságnak a jövőbeli javaslatait, a jövőt illető javaslatait. Nikolás Martin is itt van, aki a régió főigazgatóságnak az igazgató helyettese. Az első előadó Jacek Slachta, a Varsói Közgazdasági Egyetemről, és a regionális politikának a szakértője a kormánynak dolgozott már több év óta. Megkértük az előadókat, hogy nem ment több mint 10 percben vezessék be gondolataikat, hogy aztán legyen idő a kérdésekre és a megjegyzésekre. Tehát akkor kérem Jacek Slachta professzor urat, hogy kezdje el az előadását. Nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim. 10 percben, ahogy Hübner asszony is mondta, kell a lényeget összefoglalnom. Az az érzésem, hogy az elvárások a kohéziás politikával szemben állandóan növekednek. Állítólag a 2020-as stratégiát sikerül majd ezzel végrehajtani. És ezzel kapcsolatban a versenyképesség is növekszik majd a világon. Van egy harmadik új dimenziója, a, nem csak gazdasági és társadalmi, hanem területi dimenziója is ennek a politikának, és ez a politika remélhetőleg nem csak ország szinten, hanem regionális szinten is segít majd megvalósítani a kép, elképzeléseinket. Mivel az adófizetőknek a pénzét költjük, ezért az állami intervenciónak a meglétét kell bizonyítanunk. Válság idején a makroökonomiai stabilitást kell megerősítenünk, és a fejlesztésnek a regionális dimenzióival is kell foglalkoznunk. És az itt felszólalók azt fogják bizonyítani, hogy ez nagyon fontos. Ez most vajon koherens ez a politika? Egyáltalán nem. Nagyon magasak az elvárások, de ö, valóban igazságosak. Ezek igen, egy harmadát költjük el az EU költségvetésnek, tehát az európai adófizetőknek meg kell mutatni az eredményeket. Bármit is teszünk, nyilván ránk fogják kenni azt, hogy Európa nem érte el azokat a célkészítéseket, amelyeket 2020-ra állítottunk magunk elé. Persze minden tőlünk telhetőt megteszünk majd. Ha a programozásról beszélünk, akkor láthatják, hogy egyik programozási időszakról egy másik programozási időszakra térünk át. Más rendszer volt 2006-ban, aztán 2007-2013-ra átalakítottuk, a következő programozási időszakra meg megint meg fogjuk drámai módon változtatni. Mi a realista elképzelés, és melyik a nem? Rövid távon intervenciót akarunk bizonyos ágazatokban, méghozzá kevésben, de ezt nehéz megvalósítani, mert a régiók azok nagyon különbözőek a fejlődési szinte, a gazdasági szerkezet, a korlátok, fejlődési korlátok az illetően. Tehát nem lehet ilyen röviden, hanem hosszú időben lehet ezt elinteni. Aztán a különböző mechanizmusok állnak rendelkezésre az, az intervenciós területek számának csökkentésére. Amikor a pénzt kis részletekben, különböző területekre ö, osztjuk el, erre szükség van. Közös stratégiai keretre van szükség, de ez nem csak három kohéziós politikai alapot kell, hogy érítsen, hanem mind az ötöt. Ez nem elegendő, tehát valószínűleg jobban integrálni kell az európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapnak a két prioritását és a kohéziós politikáját is. Ezt pedig a, a, a kedvezményezett országokkal való kö, szerződések keretében. Ezen kívül több alapot felhasználó operatív regionális programokra is szükség van. Hogyha a hatékonyságról beszélünk, a kohéziós politika hatékonyságáról, akkor jól tudjuk kiértékelni, hogy mennyi pénzt költöttünk el, meg tudjuk mérni a termékeket, Ugyanakkor gyöngék vagyunk az eredmények megbeslésében, és és tulajdonképpen szinte semmit sem látunk a táblázatokban a hatásokról. Szerintem több forrásokat kell biztosítani a keretprogramokra és másokra azért, hogy az eredményeket jobban meg, és a hatásokat jobban mérhessük. A tagállamok számára az a probléma, hogy a nemzeti reformprogramok és a fejlesztési és beruházási partnerségi szerződések közötti szorosabb kapcsolatra van szükség. Európai szinten a teljesítménytartalék az nagyon furcsa, mert egyszerű mutatókat mérhetünk, és nekem a teljesítmény terterék az én nézetem szerint kritikus a tagállami szinten, és hogy, és valami egyszerűt próbálunk megírni, tehát hogy mennyi pénzt, sikeret, pénzt sikerült sikeresen megvalósítani. Az N plusz 2-3-as képlet is ellentmondó, mert a tagállamok és a regió, régiók számára azt teszi csak lehetővé, hogy egyszerű projekteket vezessenek be. Magás, magas hatékonysággal kell ezeket létrehozni, és ez a képlet ehhez nem elegendő, különösen, hogyha a kohéziós alapokról van szó. A programoknak a minőségét illetően át kell alakítani a programokat, kiválasztani a prioritásokat, azonosítani a hatást és az e, eredménymutatókat, és aztán e, az elvárt eredményeket kell e, ehhez igazítani. Aztán a szükséges pénzügyi erőforrásokat kell biztosítani, és gyorsan elfeledkezünk arról, hogy szükség van a, rendeletekre, jogszabályokra és az intézményi keretekre is az exente, tehát az előzetes értek, értékelés az nagyon jó, de ahhoz, hogy ezt jól felhasználjuk, bizonyos előfeltételeknek kell megfelelni. Az eredmények általában túl későn érkeznek meg, hogy a jelenlegi programozási időszakban ezeket felhasználjuk Lengyelországban 2004-2006-ot illetően kiváló értékelések vannak, tehát 2014-re új programokat igényelhetünk. Az innováció és az általános növeke, megnövelt rugalmasság szüntés szükséges. De ezekhez a jogszabályokat be kell tartani. Hogyha arra gondolunk, hogy szükséges innovatív projekteknek helyet biztosítani, akkor valószínűleg ahhoz az össz, eszközhöz térhetnénk vissza, amelyet 94, 99 és 2000, 2006-os időszakban használtunk fel. Kis pénz volt akkor, de az innovatív tevékenységeket nagyon jól szolgálta. A következő előadás az foglalkozik a kondicionalitással, de annyit jegyeznék meg, hogy furcsa, hogyha a kohéziós politikával makrogazdasági célokat akarunk elérni. Ez nem a legmegfelelőbb eszköz erre. A mutatók megnövekedett programkapacitást mutatnak. A különböző intézkedések végrehajtása során elfeledkezünk az egyszerűsítésről. A modell egyre bonyolultabb, és a tranzakciós költségek és sebességek keretében ez különösen megmutatkozik. Végül pedig az inspirációról beszélnék. Én intelligens emberekkel beszéltem, akik már John Butler, Francesco Barca, John Bradley, de lengyel kollégákkal is, Christian Gurbiel, Hübner, asszony, Olbricht és Zaleszki kollégákkal tudtam együttműködni. Köszönöm szépen. Mindezeket láthatók az előadásomban. Köszönöm szépen, professzor úr. Köszönöm szépen, professzor úr, ezt a nagyon érdekes előadást. És most megadnám a szót Jussi Illilati úrnak, aki a, a finnországi regionális fejlesztési és foglalkoztatási minisztérium igazgatója, igazgató úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson. És tájékoztathatom önöket arról, hogy mi hogyan gondolkodunk a feltételességről, a kondicionalitásról. Önök is tudják, hogy Finnországban számunkra mindig fontosabb, hogy gyakorlatias megközelítéseket találjunk, ne annyira elméletieket és ebből a szemszögből fogom megvilágítani a kondicionalitás összetett kérdését, tehát a gyakorlati szempontból. We support conditionality Támogatjuk a kondicionalitást, hiszen ez megfelel a mi politikai céljainknak, és ezt egyébként egy jelentésben is összefoglaltuk egyszer, a parlament számára a kohéziós alapokat kondicionalitásnak kell alávetni, és megfelelő strukturális jelentés reformokra van szükség, ha figyelembe vesszük a kohéziós politika szerepét. Ennek a célja az, hogy mozgósítsa a régiók mindegyikének gazdasági lehetőségeit, és a tagállamok javítani tudják Európa összességében a versenyképességet, Európa egy versenyképességét a globális piacon. A feltételesség mit jelent? A gyakorlatban minden olyan intézkedést, amelyek a hatékonyságot célozzák, előzetes és utólagos intézkedésekről van itt szó. És azt is hangsúlyoznám, hogy már jelenleg is nagyon sok gyakorlati feltétel szerepel a kohéziós politikában, tehát a kondicionalitásról szóló vita nem újdonság. Egyszerűen csak egy új helyzetben találjuk magunkat, amikor az új időszakra készülünk. azt keressük, hogy melyek az alkalmazandó szabályok és módszerek, hogy biztosítsuk a kondicionalitást a helyi munkában. Nyilván megvan annak a veszélye, hogy tovább komplikáljuk a helyzetet, és egy további administratív réteg jön létre, különösebb, konkrét hozzáadott érték nélkül. Ezt el kell kerülnünk, és ehhez egyszerűsítésre van szükség, nem pedig a folyamatok további bonyolítására. A jelenlegi kondicionalitás a következőképpen néz ki a kohéziós politikában. A Lisszaboni stratégián alakul, alapul ez, és látható, hogy különböző szinteken valósul meg a kondicionalitás, egyfajta horizontális koordináció történik, a követelmények igen súlyosak. A rendszer egésze igen összetett és nagyon bonyolult, ez így nem folytatható ugyanebben a struktúrában a jövőben. A Lisszaboni stratégia jó kiinduló pont volt, hogy összeegyeztessük a kohéziós politikát az Európai Unió általános szakpolitikáival, értem ide a gazdaságfejlesztésre vonatkozó politikákat és a foglalkoztatási politikákat. Egyéb kondicionalitások is működnek már most, az N plusz 2, N plusz 3-as szabály, ezt tavaly módosítottuk, és nagyon erőteljesek a feltételességek a pénzügyi irányításban és egyéb mondjuk így gyakorlati feltételességek is érvényesülnek. A következő időszakra nézve már kialakítottuk a 2020-as stratégia keretében a feltételességi szabályokat, tehát a 2020-as stratégia lesz a keret. A bizottság jelentése a kohéziós jelentésben tematikus koncentrációról beszél, és egy rugalmas menüt kínál a tagállamoknak, régióknak, és van egy javaslat a fejlesztési és beruházási szerződésekre a tagállamok és a bizottság között, tehát ez lesz egy módszer. A 2020-as, Európa 2020-as stratégiát mindenki jól ismeri, az intelligens növekedés, fenntartható növekedés és a, a hét zászlóshajó kezdeményezés. Finországban ez úgy érvényesül, hogy Finország körülményeit is figyelembe veszük. Ez óriási kihívás a gazdasági lassulás összefüggésében. 8%-kal csökkent a GDP-nk egy év alatt, de úgy gondolom, hogy ez igaz a többi országra is, úgyhogy ez egy jó kiinduló pont minden ország számára. Aztán vannak javaslataink, elképzeléseink, a bizottság oldaláról is vannak ilyen tervek, hogy hogyan lehet megerősíteni a feltételességet a különböző területeken, különböző módokon. Itt vannak a bizottság elképzelései négy kategóriában. A makroökonomiai feltételesség, erről az ECOFIN tanács és Rend biztos tanácskozott. Azután vannak javaslatok az előzetes kondicionalitásra is. Ezek szabályozási stratégiai infrastruktúra jellegű és intézményes jellegű javaslatok ebben a kategóriában. Találjuk egy nagyon komplex rendszer kiépítését. Ezek ex ante, vagyis előzetes értékelések, valamint utólagos ellenőrzések lesznek, arra nézve, hogy a kondicionalitás működik-e a gyakorlatban egy kicsit bizonytalanok vagyunk ezzel a fajta feltételességgel kapcsolatosan. Véleményünk szerint a hangsúlyt inkább az intézményes és administratív kapacitásokra kellene helyezni a régiók szempontjából. Ez a döntő. Aztán vannak teljesítményre vonatkozó feltételességek is, vagyis ilyen javaslatok, ami azt jelenti, hogy a teljesítmény előtérbe kerül és nagyon örültem, hogy az előző előadónak is kétségei voltak ezzel kapcsolatosan. Mi is úgy gondoljuk, hogy ez kétségeket vethet fel, de persze nem ellenezzük teljesen, hogyha vannak ennek a sikerére mutató jelzések. Aztán a strukturális reformra vonatkozó kondicionalitás, ez kapcsolódik Európa gazdaság irányításához, illetve gazdasági kormányzásához, és a nemzeti reformprogramokhoz, illetve ezeknek a programoknak a nyomon követéséhez. Visszatérve ezekhez a gyakorlati feltételességekhez, Számunkra az volna szerencsésebb, hogyha egy általános struktúra kiépülne a kohéziós politikák számára. amelyben egyébként az eredmények megfelelő hatékonysággal jelennek meg. És persze azért vannak problémás pontok, és olyanok, amelyek nagyon fontosak a kohéziós politika összefüggésében. Először is természetesen ott van az EU 2020-as stratégia. Ebben mindannyian egyetértünk, hogy ez legyen a keretrendszer, ami a vonatkoztatási rendszerünk, és legyünk mindig tudatában, hogy egyensúlynak kell lennie az egyszerűsítés és a komplex struktúrák között. Nem bonyolításra van most szükség, hanem további egyszerűsítésre, a kohéziós politikát irányító struktúrákban. És vissza szeretnénk térni a több alapos megközelítésre. 2007-13-ban egy egy alapos alapelv működött, de ez nem bizonyított kellőképpen, és nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket Persze eltérnek a vélemények a tagállamokban és a régiókban. Aztán felmerül a centralizáció, decentralizáció kérdése, hogy kell-e központosítani a döntéshozatalt a kohéziós politikával kapcsolatosan, akár a bizottság vezetésével, vagy valamely más intézménynél. Mi egy másik irányt választanánk, és mi egy hely alapú fejlesztési politikára gondoltunk, mint az új paradigmája a területfejlesztésnek. Az OECD és Parka úr is a híres jelentésében emellett érvelt. Természetesen szükség van az értékelési munka színvonalának javítására. Ez egy folyamatos erőfeszítés a követelmények fényében. És az utolsó észrevételemként még hangsúlyoznám hogy mennyire lényeges a valódi társfinanszírozás érvényesülése, hiszen ez automatikusan fokozott hatékonysághoz vezet minden szinten, hogyha megfelelően meg vannak határozva a felelősségi körök a finanszírozás kapcsán. Ezért Finnország azt javasolja, hogy a az EU finanszírozás maximális értéke 75% legyen a jövőben. Összefoglalva, támogatunk minden olyan elképzelést, amelynek a célja, hogy a kohéziós politika hatékonyságát javítsa, és itt hangsúlyozzuk a, az általános felépítését az új kohéziós politikának, ennek magában is támogatnia kell a politika megfelelő működtetését. Az intézményes kapacitás kulcsfontosságú kérdés. Különböző elképzelések merültek fel arra nézve, hogy a kondicionalitás hogyan működjön, ezt nagyon pontosan meg kell határozni, és ki kell ezeket próbálni a gyakorlatban, még mielőtt az új szabályozást bevezetjük az új kondicionalitásokra vonatkozólag. A módszertani kérdés elsősorban az, hogy fokozódjon-e a kondicionalitás alkalmazása, de a kérdés, hogy mik a terepen a végrehajtás eszközei, ez a döntő. A pozitív ösztönzők, mint például egy teljesítmény, tartalék, ez is felvetődött, de véleményünk szerint ez nem szolgálná a kívánt célt, hiszen több száz programról beszélünk, és ezeknek a végrehajtását kellene értékelni. Igazából nem gondolom, hogy ez jó elképzelés. Meg kell, hogy mondjam, hogy mi ennyire nem gondolkodunk elméleti fogalmakban ebben az összefüggésben. További egyeztetésekre is előkészítése van szükség, együttműködése az Európai Bizottság, a tagállamok és a parlament között, és nagy örömömre szolgál, hogy a Regi Bizottság aktív szerepet vállalt fel ebben az előkészítő munkában, vagyis a következő programozási időszak előkészítésében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most a harmadik téma jön. Ez pedig a beruházási partnerségi szerződések, új feltételességi intézkedések, többszintű irányítás, regionális és helyi hatóságok. Most megadom a szót Angelika Pott Mögele doktornak, aki az önkormányzatok és régiók Európai Tanácsát képviseli. Tessék Önél szó. Nagyon szépen köszönöm. Először is köszönöm a meghívást, és köszönöm azt a lehetőséget is, hogy itt ismertethetem az önkormányzatok és régiók tanácsának az álláspontját. Hogy mondjam el, hogy mi a nemzeti szervezeteknek a átfogó szervezete vagyunk. Három témát kaptunk a mai meghallgatásra. Először a beruházási partnerségi szerződésekről alapvetően támogatjuk, de nyilvánvalóan nem lepi meg önöket, hogy mi azt kérjük, hogy ne csak az EU szint és a tagállamok között köttessenek, hanem a régiókat és az önkormányzatokat jobban vonják be. <clears throat> Ismert mindenki előtt az, hogy a szintek helyi szinten jobban érintetnek érzik magukat, hogyha a döntéshozatalba is bevonják őket. És ha nem csak a végrehajtás, a szerződések végrehajtása a feladatuk. Amik szerződéseket mások írtak alá. A helyi fejlemények, ez abszolút prioritást élvez, ezért aztán szeretnénk arra utalni, hogy ha integrált megközelítést alkalmazunk, ezt tartjuk sikeresnek. Különösen a horizontális és vertikális szereplők bevonására vonatkozólag, különösen a szektorok, az ágazatok közötti képviselők bevonását. Számunkra nagyon fontos, hogy ne csak városra és vidékre koncentráljunk, és az együttműködésükre, hanem ahogy az előttem szóló is mondta, a funkcionális régiókat is figyelembe vesz, vegyük. Teljesen függetlenül attól, hogy városi vagy vidéki régiók. Kicsit aggaszt minket, hogy a kap és a strukturális politika jövője vagy a városi urbánus politika fejlesztés, vagy a regionális politika a vidék fejlesztésére ez nekünk nem elfogadható a vidékfejlesztés szempontjából. A többszintű kormányzást, irányítást illetően. Hogy mondjam el, hogy minket leginkább az aggaszt, hogy a gyakorlatban ez nem valósul meg, hanem inkább prédikációk és folyósói beszélgetések szintjén folyik. Ha a Lisszaboni szerződést komolyan vesszük, akkor egy olyan kiinduló pontot kell figyelembe vennünk. Mi egy partnerségi irányításra gondoltunk, azt szeretnénk, mint lefelé irányuló irányítás. Jelenleg a rendszer nagyon hierarchikus. A partnerségi irányítást komolyan kellene venni, be kell vonni mind a horizontális, mind a vertikális szereplőket. Mindenkit kötelezni kell bizonyos célok elérésére. Meg kell adni nekik a segítséget, hogy hogy érhetik ezeket el, és az eredményeikkel kell őket mérni. Mi úgy gondoljuk, hogy a strukturális alapok a tagállamokat kellene, hogy kötelezzék, hogy konkrét intézkedéseket tegyenek, és minden egyes tagállamban alkalmazni kellene ezeket. Ahhoz, hogy koherens megközelítést alkalmazhassunk. A helyi és regionális szereplőket be kell vonni minden lépésbe, a tervezéstől kezdve a megvalósításig. Különösen a monitorozás és az értékelés keretében. Véleményünk szerint az Európa 2020-as stratégia és az úgynevezett zászlós hajó kezdeményezések megvalósítására is vonatkozik ez. Végül a feltételességet illetően. Nagyon örülök annak, hogy az előttem szólók a makroökonómiai feltételességet, illetően szintén szkeptikusan nyilatkoztak, olyan tényezők, amelyekre a helyi és regionális hatóságoknak nincs kihatása, azokért ne lehessen büntetni őket, amiatt, hogy egy másik politikai szinten nem tudták elérni, akármilyen oknál fogva is, a kitűzött célokat. Mi azt szeretnénk, nyitottak vagyunk, hogyha a feltételesség a kohéziós politika céljainak megvalósítására vonatkozik. De meg kell egyeznünk egy szerződéses keretben, hogy minden érintett együtt definiálja a célokat. Ha sikerül, akkor a feltételességet elfogadhatónak tartjuk. természetesen, akkor ennek bizonyos következményei is lesznek. És hogyha megsértik, akkor azban az esetben el kell járni. Végül az Európa 2020-as stratégia céljait teljes mértékben osztjuk, de aggaszt minket az, hogy az európai kohéziós politikát túlságosan ezeknek a céloknak rendeljék alá. Mi úgy gondoljuk, hogy a kohéziós politika azt a célt közeti, és kellene, hogy kövessen, amely a szerződésekben megjelenik, hiszen ez nagyon fontos a 2020-as stratégia. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük ezt az érdekes előadást. Most pedig a következő előadó következik, Elini Mariano, aki a külső tengeri régió konferenciájának a főtitkára. Köszönöm szépen, e, elnök úr, különösen, hogy ilyen jól ejtett a e, nevemet. Köszönöm a e, meghívást a szervezetem nevében, hiszen nagyon fontos kérdésekről beszélünk a regiben, amelyek tulajdonképpen a kondicionálási munkacsoportnak is fő témája, hiszen mi a kohéziós politika új reformját támogatjuk, hiszen ennek van értelme a területek és az állampolgárok számára. Ezek után már a szervezetünk válaszolt a kohéziós jelentésre, és javaslatokat tettünk azt illetően, hogy mi a pozitív része ennek, és hogy hol kellene további vizsgálódásokat elvégezni. Tehát nagyon örülünk, hogy mindegyik régió számára kialakított politika ez, és hogy a területi partnerségi szerződés is fontos itt, majd erről beszélünk, hogy mit is jelent ez. A hátrányos helyzetű területekkel is foglalkoznak, nem túl sokat, de azért meg említik, és a területi méreteket is említették, a funkcionális területeket és a nagyobb területeket, tehát a makrorégiókat. Tehát vannak elemei a kohéziós politika, politika új gondolkodásmódjának, és olyan kérdésekkel foglalkozunk, ahol óvatosan kell eljárnunk, és hogy hogyan kell ezeket a jövő számára alakítani. A szerződés, a partnerségi szerződések területén. Nem akarom elismételni, amit Angelika mondott, hiszen nagyon nehéz utolsó előadónak lenni, mert mindenki elmondott már sok mindent, ezért olyanokat akarok mondani, amelyek hozzájárulnak még ezekhez. Tehát partnerségi szerződésről van szó, amelyek figyelembe veszi az összes partner, a regionális eh, hatóságokat, a társadalmi gazdaságú partnereket, eh, vállalkozásokat. Tehát azokat, akik eh, valóban végrehajtják a dolgokat ott a területen, hiszen ha sikeresen akarjuk a kohéziós politikát létrehozni, lehet, hogy a Lisszaboni prioritásokra és a 2020-as stratégiára koncentrálunk, de figyelni kell a terepen lévő szereplőkre, azért, hogy azok magukénak érezzék ezt a politikát, és valóban megtörténté tegyék. A Lisszaboni stratégia az az tulajdonképpen különböző grafikokon, táblázatokban arról szólt, hogy hogy lehet a partneri kapcsolatokat valóságá tenni. Na most, hogyha megvannak ezek a partnerségi szerződések, akkor ezeket a területi paktumokat, így hívjuk ezeket, valóban a szociális, társadalmi partnerségeket, tehát az összes szereplőt be kell venni azért, hogy ott a terepen végrehajtsák ezeket. Aztán szükség van többszintű irányításra, bár, vagy adhatunk neki akármilyen nevet, az európai prioritások megvalósításában kell részt venni, és a nemzeti tevékenységek azok a prioritásokat fogják figyelembe venni. És hogyha a az irányítás nem föntről lefelé és alulról föl felé, tehát vertikális és horizontális módon is nem történnek meg, akkor a múlt hibáit ismételnék még. Tehát most jobbat kell tenni, ezekre megvannak az eszközök, és ezek a szerződések ne csak a papíron legyenek meg, hanem figyelembe kell venni a tagállamoknak a helyzetét, de mivel feltételekről beszélünk, akkor a partnereknek valóban meg kell lenni, és ahhoz, hogy az európai prioritásokat és a 2020-as stratégiát valósítsuk meg. Jó dolog, hogy a 2020-as stratégiára koncentrálunk, hiszen ez egy európai projekt, európai finanszírozási mechanizmussal, de a kohéziós politika az egy gazdasági fejlesztési politika, ugyanakkor segít abban, hogy a regionális különbségeket áthidaljuk nem csak a versenyképesség szempontjából akarja elérni a 2020-as célkitűzéseket, hanem változást akar valóban a területek számára. Túl gyorsan beszélek, ugye? Elnézést kérek a tolmácsoktól, mindig ezzel a problémával küzdködöm. remélem, hogy azért értették, amit mondtam. Nem akarom el, el, újból ismételni, tehát legyen meg a partnerségi elem, a szerződéses elem. És hogyha felelősségteljes szubszidaritással vonják be az összes partnert, és hogyha a bizottság elvégzi az ellenőrzést, tehát hogy hatékony a partneri kapcsolat, akkor mindannyian nyerünk. Nem akarok többet mondani a többszintű irányításról és a partnerségről, ez jelenti a területi paktumot, egy politikai megállapodást, amely e, a partnereket e, egybefonja. A kondicionáltást illetően annyit beszélünk, és az a benyomásom, e, hogy talán még nem is ugyanarról beszélünk. Ugyanis, amikor makrogazdasági kondicionalitásról beszélünk, akkor felmerül a kérdés, hogy ez tényleg kondicionalitás? Vannak pozitív öntöz, ösztönzők. A gazdasági problémák, pénzügyi rendellenességek hátterében akarunk javítani a dolgokon. A finn kormány képviselő is elmondta azt. Ismerjük a kohéziós politikában a kondicionalitást, akár ez még túlzott kondicionalitás is. Ez egy nagyon szigorúan ellenőrzött politika, de lehet, hogy csak a pénzügyi szempontból ellenőrzött, hiszen vannak ellenőrök, a auditorok, akik ellenőrzik a strukturális alapokat. Most ezeket az eredményeket el kell juttatni a területekhez. Ezek azok a feltételek, amikről beszélünk. De hogyha azt akarjuk, hogyha a feltételek olyan területeket jelölnek ki, ahol strukturális reformokra van szükség, hogy a projek- ahhoz, hogy a projektek megtörténjenek. De felmerül a kérdés, hogy ez hogy történik meg a régiók, amelyek lehet, hogy nincsenek társítva a kondicionalitási munkacsoportban, azok számára tanításra van szükség megmagyarázni, hogy hogy lehetünk felelősségteljes partnerek a megváltozott körülmények között. Tehát mi gezde, ellene vagyunk a makrogazdasági szankcióknak, hiszen vannak olyan régiek, amelyek társult kapcsolatokban vannak, hiszen vannak az országon belül megfelelő struktúrák, de mások nincsenek. Tehát vannak már olyan projektek, amelyek működnek, amelyek a kedvezményezetek számára hasznosak ezeket az embereket meg kell tartani. Na most ezek a feltételek csak a kohéziós alapokra vonatkoznak, vagy pedig minden alapra, a közös alapokra is? Minden országra vonatkozik ez, vagy ha jól tudom, akkor van egy a kivételekről egy, egy jegyzőkönyv. Tehát a kérdés felmerül, hogy, hogy mi történik, tényleg ez történik, és Európáról van szó, szó tényleg? Tehát együtt dolgozunk, és teljes partneri programban működünk együtt. Nos, amikor az ember a furkosbotot használja, akkor azért a mézes madzagot is el kell húzni az orra előtt az országoknak. Az európai prioritások nagyon fontosak. De akkor fontos, hogy melyek a versenyképességi területek, a célkitűzési területek. És akkor azt kell mondani, hogy Nos, akkor lássuk ezeket az összegeket. Valóban lehetőséget biztosítunk az országoknak és a régióknak, hogy ott megvalósítsák a feladatokat. Vannak olyan területek, ahol nagyon sok sziget van. Ők meg tudják ezzel a, ezekkel a keretekkel ezt valósítani? Ugyanis a a politikának a, a fejlesztése szempontjából ezek mind fontosak. Tehát mi partnerek akarunk lenni, mint régiók, és kérem, vegyék figyelembe ezt komolyan a szubszidiaritás szempontjából, tehát tegyük világosá, hogy miről is beszélünk, és, mint mondtam, én ebben partner vagyok, társ, és logikusan tegyük javaslatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mariano asszony, nagyon érdekes és nagyon gyors volt ez az előadás. És most a meghallgatás első részét azzal zárnám, hogy megadom a szót Nikolas Martin úrnak, aki a, az általános fejlesztési koordinációs kommunikációs és kohéziós politika igazgatóságának igazgatóhelyettese. Köszönöm szépen, és köszönetet szeretnék mondani a Regi Szakbizottságnak azért, hogy megszervezték ezt a közmeghallgatást ma. Az elmúlt hónapokban a magunk részéről megpróbáltunk felhasználni minden lehetőséget arra, hogy minél szélesebb körben tájékozódjunk a jövőbeli politikával kapcsolatos visszajelzésekről, az ötödik kohéziós jelentéssel kapcsolatosan. Nagyon érdekes, hogy ma is itt részt vehetünk ezen a meghallgatáson, és több szakértő felszólalótól hallhatjuk véleményüket ezekben a nagyon fontos kérdésekben. Az előző felszólalásokból azt a közös következtetést vonatkoztam, vontam le, hogy a cél a hatékonyság, erről mindenki szólt ma. Ez olyasmi, amit célkitűzésként mindannyian osztunk. Hogyan lehet a kohéziós politikát hatékonyabbá tenni, és ezt több aspektusból meg lehet vizsgálni, hogy mire költjük a pénzt, hogyan költjük a pénzt, és hogyan tudunk megfelelő információt szerezni az eredményekről, a pénzköltés eredményéről. Nem akarok túl hosszasan beszélni, tudom, hogy a legfontosabb cél az, hogy kérdéseket tehessenek fel a meghívott előadóknak. Csak néhány percben szeretnék néhány észrevételt elmondani a legfontosabb kérdésekről, amelyekről már eddig is szó volt. A stratégiai szempont, a kondicionalitás szempontja és a partnerség és többszintű kormányzás, ezek a legfontosabb kérdések. Nézzük a stratégiát. Ahogyan az ötödik kohéziós jelentés következtetéseiben is szerepel. Az egyik kulcsfontosságú szempont az, hogy hogyan lehet megerősíteni a stratégiai szempontot. Hogyha a stratégiáról beszélünk, figyelembe kell venni a közös stratégiai kereteket, a partnerségi szerződéseket és a program egészét. Ez egy csomag bizonyos értelemben. És az az alapelképzelés ebben, hogy először is biztosítsuk, hogy az összpontosítás célpontja az EU prioritásai legyenek a kohéziós politikában a 2020-as célkitűzések, ezt hogyan lehet biztosítani, ez a kérdés. Illetve azt, hogy ezt hogy lehet megtenni felülről lefelé ható és alulról felfelé ható megközelítésekkel, ezeket hogyan tudjuk összeegyeztetni, ez óriási kihívás, ezt akarjuk átültetni a stratégiai keretbe. A közös stratégiai keret alapelképzelése az, ez egy bizottsági dokumentum egyébként, amely iránymutatást ad arra nézve, hogy a kohéziós politika milyen módon képes arra különböző beruházásokkal, befektetésekkel, hogy hozzájáruljon a 2020-as stratégia céljainak megvalósításához. Ezt nem csak kohéziós politikai alapokkal csinálja, hanem integrált módon különböző finanszírozási forrásokból. Ez tehát egy integráltabb megközelítés, felhasználva az európai alapokat különböző forrásokból, és ezeket összehangolja a nemzeti ráfordításokkal. Ez egy általános jellegű dokumentum, stratégiai dokumentum, de egészen konkrét dolgokat is tartalmaz, meghatározza a beruházási prioritásokat. Ez tehát iránymutatásokat tartalmaz, a partnerségi szerződés pedig a tagállamoktól ér kezik, figyelembe véve a közös stratégiai keretet és az iránymutatásokat. A partnerségi szerződés egy nemzeti nyilatkozat, a tagállam nyilatkozata arra nézve, hogy a tagállam hogyan kívánja felhasználni a kohéziós alapból származó pénzeket a célok megvalósítása érdekében. Itt az a nagyon fontos, hogy ez a szerződés integrált megközelítést szolgál, hiszen ugye beszéltünk a három különböző alapról, a kohéziós területfejlesztés és a szociális alapról, de figyelembe kell venni a többi alapot is, amelyeket megosztott irányításban kezelnek, és a vidékfejlesztési alapot is. A kérdés, hogyan lehet ezt megtenni, és ennek az alapja a partnerségi szerződés, vagyis a tagállam így koordinálja és integrálja az erőfeszítéseket nemzeti szinten, vagyis az alapok felhasználását a megfelelő célokra. A partnerségi szempontból nagyon releváns ez, erre majd egyébként vissza is térek. A partnerségi szerződés az a hely, ahol különböző kötelezettségeket vállalnak a tagállamok, az eredményekre nézve, olyan eredményeket kell elérniük, amelyek hozzájárulnak az Európa 2020-as célkitűzéseknek, és ez kapcsolódik egyébként a kondicionalitáshoz is, majd mindjárt erről is beszélek. Néhány szót szólnék a feltételességről is. Ez az egyik legfontosabb összetevője a teljesítmény alapú megközelítésnek, a hatékonyság alapú megközelítésnek gyakorlati feltételességről van itt szó, amelynek a célja, hogy a kohéziós politika eredményeit javítsa. A saját értelmezésünkben gyakorlatilag próbáltuk ezt megközelíteni annak érdekében, hogy a beruházások eredménye valós legyen, és a célzott eredményeket érjük el. Már történt hivatkozás a kondicionalitási munkacsoportra, a Task Force-ra, amely ülésezett az elmúlt hónapokban. Ez volt az a fórum, ahol jobban részletesebben meg lehetett vizsgálni ezeket a kérdéseket közösen, Az a kapcsolatosan, hogy hogyan lehet a kondicionalitást továbbfejleszteni. Ez nem csak a bizottság és a tagállamok közötti szakértői konzultációt vagy dialógust jelentette, hanem az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága is részt vett ebben, illetve a Gazdasági és Szociális Bizottság, sőt, még az Európai Számvevőszék is megfigyelői státuszban jelen volt. Úgyhogy ez jó lehetőség volt arra, hogy széles körben vitát folytassunk ezekről a kérdésekről, és megvizsgáljuk azokat. A következtetések majd valamikor a következő hetekben állnak rendelkezésre, vagyis a munkacsoport eredményei. A gyakorlati kondicionalitásokat vizsgáltuk meg, amelyeknek a beruházások sikerére is hatása van. Megvizsgáltuk, melyek azok az előfeltételek, amelyek szükségesek a különböző beruházásoknál, és ezt próbáltuk illusztrálni azzal, hogy megvizsgáltunk konkrét példákat, amelyek közül néhány a megfelelő szabályozási keretekhez kapcsolódik, tehát nagyon fontos, hogy a, a jogszabályokat teljesen betartsák a vízágazatban vagy az energiahatékonyságban. Aztán voltak stratégiai megközelítések is, olyan értelemben, hogy volt a bizottság részéről egy erős ajánlás, hogy úgynevezett intelligens specializációs stratégiákat dolgozzanak ki, vagyis határozzák meg, hogy melyek azok az innovatív beruházások, amelyeket bizonyos régiókban meg kell tenni, hogy a lehetőségeiket kihasználják. Tehát ezek elég széles kört fednek le, és arra összpontosítanak, hogy biztosítsuk, hogy a megfelelő előfeltételek érvényesülnek, hogy az, a beruházások, a befektetések valóban eredményesek legyenek. Tehát nem az volt az alapelképzelés, hogy ezek akadályt jelentsenek, vagy szétaprózzák az erőfeszítéseket, hanem hogy kapcsolódjanak a beruházáshoz. Itt egy aggálynak adtak hangot, és ennek tudatában vagyunk, olyan értelemben, hogy a kondicionalitások, amelyek nemzeti hatáskörhöz kapcsolódnak, regionális szinten járhatnak hatással, hogyha ezeket nem teljesítik. Ez egy nagyon kényes kérdés, és ezt egyébként a munkacsoport is beazonosította, mint problémát, és tudtuk, hogy ezt figyelembe kell vennünk, még mielőtt a rendeleteket tervezetben legalábbis elkészítjük. Ezt az aggályt úgy kell megvizsgálni, hogy figyelembe vesszük a feltétel típusát. Vannak horizontális kérdések, amelyek például adminisztratív kapacitáshoz kapcsolódnak, vagy pedig bizonyos gyengeségekhez, amelyeket már korábban is feltártunk, és amelyek érinthetnek minden régiót egy adott tagállamban, és amelyekkel kapcsolatosan tudjuk, hogy van ezeknek tagállami szintű aspektusa, de van regionális aspektusa is, úgyhogy ez egy igen érzékeny, egy igen kényes kérdés és nagyra értékelem, hogy ma felvetették ezt a kérdést, hiszen nagyon lényeges, és majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk megvalósítani. Végül pedig szólnék egy szót a partnerségről és a irányításról, vagy a kormányzásról is. A mm, szakpolitikánk egyik erőssége a többszintű irányítás ez azt jelenti, hogy nemzeti, regionális és helyi szinten is bevonjuk a résztvevőket, és ezt úgy mutattuk be, hogy ez nagyon alapvető fontosságú ahhoz, hogy elérjük a szakpolitika céljait. A partnerségi szerződés olyasmi, egy dokumentum, amelyet egy tagállam nyújt be. És ennek a célja nem egy elszigetelt nemzeti szinten való felhasználás, hanem az, hogy bevonjuk a regionális és helyi résztvevőket is. A partnerségi szerződés tartalmazza az allokációk megjelölését, vagyis, hogy milyen finanszírozást kapnak az egyes programok, illetve a különböző programok hogyan járulnak hozzá a tematikus célkitűzésekhez, és ezen keresztül a 2020-as stratégia céljainak eléréséhez. Nemzeti szinten ennek érdekében alapvető jelentőségű, hogy bevonjunk minden partnert, a partnerségi, illetve stratégiai keretben nagyon fontos iránymutatások szerepelnek arra nézve, hogy a partnerségi szerződésben be kell vonni különböző szinten a partnereket. És vannak egy, van ennek egy olyan összetevője, amelyet figyelembe vettünk különböző egyeztetések során, amikor az érdekeltekkel tárgyaltunk, vagyis megpróbáljuk megtalálni annak a módját, hogy hogyan lehet megerősíteni a partnerséget nemzeti szinten a rendeletekben a 2013-at követő időszakban. Én most azt hiszem, itt be is fejezném a felszólalásomat, hagyjunk egy kis időt a vitára, és aztán talán később lesz lehetőség arra, hogy visszatérjünk a többi kérdésre, amelyet esetleg felvetnek a kollégák. Nagyon köszönöm, Martin úr. Nagyon érdekes a hozzászólása. Most pedig megnyitom a vitát. Angurákis úr önkért először szót. Tessék, Angurákis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ma itt ismertették velünk a véleményüket. Személyesen, elnök úr, és ezt már többször elmondtam ebben a teremben, én úgy gondolom, hogy a kohéziós alapnak a hozzáigazítása a 2020-as stratégiai célokhoz nem oldja meg majd a problémáknak, mert a fejlődések szintek eltő, eltérnek a különböző régiókban az EU-n belül. Sőt, még majd erősíti ezeket a különbségeket. A Lisszaboni szerződés ott van, az Európa 2020-as stratégiának megvan a három 20-as célkitűzése, és ezeket a célokat nem szabad úgy tekintenünk, mint olyan célokat, amelyek automatikusan garantálják azt, hogy a régiók fejlődjenek, pedig véleményem szerint a kohéziós politikának ez lenne a célja. Szeretnék köszönetet mondani Marianu asszonynak, mert ha jól értettem azt, amit mondott, akkor hasonló véleményének adott hangot ő is, hogy regionális szinten jó, ott vannak az Európa 2020-as célok, de hát hogyan hidaljuk át a fejlődési különbségeket a régiók között? Elnök úr, az a véleményem, hogyha mindenki a 2020-as célokat üldözi, akkor azok a régiók, amelyek már eleve fejlettek, jobb sikereket könyvelnek el technológiai okoknál fogva, mint a lemaradt régiók. A következő lenne a kérdésem, két kérdésem van. Van valami tanulmány, ami azt mutatná, hogy a 2020-as célokkal az Európai Unió régiói közötti különbségek, amik most fennállnak, majd kiegyenlítődnek és egy szintre jutnak? Ez lenne a legfontosabb kérdés, mert véleményem szerint nem az a fontos kérdés, hogy az abszorciós kapacitás hogy alakul, hogy alakul az energiaellátás, hanem ez, ezen kívül. Önök hogy gondolják, hogy lehet megbírkozni ezekkel a különbségekkel? Végül, hagyd mondjam, én nem értek egyet Hán biztos úrnak a véleményevel. Ő azt mondta, hogy ha megvalósítjuk a 2020-as stratégiát, az automatikusan azt eredményezi, hogy a régiók között különbségek eltűnnek. Szerintem nem. Elnök, köszönöm szépen én is. Anguraki úr. Piper úr, elnézését kérem, önnek kellett volna először szót adnom. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, itt azért vagyunk ma, hogy a szakértők tanuljanak egymástól, nem azért, hogy kioktassuk egymást. Lenne néhány kérdésem. Marinau asszony, a perifériális régiókról. Ön azt mondta, azt szeretné, hogyha egyfajta százalékos részesedést kapnának a perifériális régiók. Hát ez hogy működne? A városok, a vidék is ezt szeretné, a makrorégiók is, mindenki. Mi marad akkor még a hogy rugalmasok tudunk még lenni? A 2020-as stratégia kérdése. Ön szerint arra van szükség, hogy a, régió, a régiókat ösztönözzük, és figyelembe vegyük a szükségleteiket. Ön szerint a 2020-as stratégia túl teoretikus? túlságosan felülemelkedett a konkrét célokon? Mi, mi, mire gondolt? Mik a konkrét célok a régiók számára? Aztán Potmögele asszony. Ön azt mondta, a makro ökonomiai célokat, illetve szkeptikusak vagyunk. Ezt majdnem minden szakértő elmondta. Akkor, hogy magyarázza azt, hogy a leginkább eladósodott államok, akik mindig megszegik a stabilitási kritériumokat, ugyanakkor ezek azok az államok is, amelyekben a régiók leginkább ráfanyarodnak a strukturális pénzekre. Tehát a támogatási eszközöknek, a felszívását leginkább ezek a tagállamok végzik. Ők szívják fel őket. Valamit tenni kellene akkor. Aztán Schlachter, Schlachta professzor úr azt mondta, agrárpolitika, szociálpolitika, egy teljes stratégiai keretre lenne szükségünk. Én ezt támogatom, de konkrétan a tagállamok számára mik lennének a megoldások? Németország, Lengyelország. Mindenki a saját minisztériumában be van zárva egy kis dobozba, és annak a keretei között gondolkozik arról, hogy hogy költse el az Európai Uniós pénzeket. Most meg van egy közös stratégiák, hogy lehet kihúzni az embereket ebből a dobozból, hogy ne csak a helyi érdekeket vegyék figyelembe. Van -e elképzelése? Aztán a finn szakértőhöz, Illi Lachti úrhoz. Ön az N plusz 2-vel, a pénzügyi adminisztrációval, ezekkel a feltételekkel egyetért. De mi szól az ellen, hogy az európai jogalkotásban előírunk dolgokat a tagállamoknak, hiszen tudjuk, vannak olyan tagállamok, akik nem teljesítik a feltételeket. Miért nem mondhatnánk nekik azt, hogy végezzétek el a házi feladatotokat, és végezzétek úgy a dolgotokat, hogy a szabálytalanságokat, azokat számoljátok fel. Miért ne lehetne ez a feltétele annak, hogy a támogatási pénzeket megkapják a másik oldalról? Például ide belefolyik a versenyjog is. Száz százalékig meg kell ezt valósítanunk, miért ne érvényesülhetne itt a feltételesség, hiszen ez közvetlen kapcsolódik a kohézus alapokhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Nekem is kérdéseim lesznek, hiszen ez az egyetlen alkalom, amikor a szakértőket meghallgathatjuk. Első kérdésem. Schlachter professzornak van egy provokatív kérdésem. Az előadása első részében helyesen mondta, hogy a kohéziós politikával szemben az elvárások növekednek úgy tennék, hogy a kohéziós politika az Európai Unió mindegyik politikájának, szakpolitikájának a helyére léphet. Tehát vagy az a lehetőség áll előttünk, hogy vagy az elvárásokat csökkentjük, vagy pedig növeljük a kohéziós politikát. Azt hiszem, hogy jobb az első megoldás, és, és ezen kívül világosá kell tenni, hogy milyen, miről is van szó, tehát hogy nagyon sok pénzre van szükség. Erre szükség van, és lehet, hogy ezért provokatív az ötlet, mert a feladatunk az, hogy megvédjük a kohéziós politikát. És amikor ezt akarjuk tenni, akkor mindenki másra gondol. Olyan politikának az imázsát akarjuk kialakítani, amely minden területre vonatkozhat. A finn szakértőhöz van egy kérdésem. Állandóan azzal próbálkozunk, hogy amikor a 2020-as stratégiáról beszélünk, akkor a 2013-as kohéziós politikáról beszél, utáni kohéziós politikáról beszél, de úgy tudom, hogy ez az időszak már elkezdődött. 2014-ben a 2020-as stratégiának már a negyedik évében járunk majd. Helyesen mondta, hogy a Lisszaboni stratégia és a kiegészítő jelleg a, nemzetkö, a nemzeti eh, referencia kerettel valóban így van, de mi van a 2020-as politikával, hiszen annak az időszaknak a közepén járunk. Tehát az, ez azt jelenti, hogy a kohéziós politikát a 2020-as időszak második részére kell felkészíteni. Tehát mivel már ez programozva van, akkor nem lehet mindenféle változtatást eszközölni. De úgy beszélünk 2020-ról, mintha az majd négy év múlva kezdődne. Pedig a nemzeti programok már megvannak. Nem 2014-ben lesznek meg. Tehát ez egy fontos szempont. Tehát mi lesz a 2020-as stratégia és a kohéziós politika közötti kiegészítő jelleg, hiszen e, nem ugyanolyan a dinamikája a két programnak. A következő a CMR és a CPR e RM képviselőihez van. A partnerségi szerződésekről e, különböző módon gondolkodunk megint csak, és a bizottság Hán biztos úr részéről is beszélt erről, és Slachta professzor úr világosan mm, kirámutatott, hogy megváltoztattuk a programozási dokumentumot. Hogyha szeretnék a nemzeti referencia kereteket, akkor az nagyon szép, de az nem egy szerződés. A szerződés az a kondicionalitástól függ, hogyha tényleg szerződés, és nem egy megállapodás, mert hogyha megállapodás, akkor a nemzeti referenciás keretbe tartozik. Hogyha szerződés, akkor azt kiköti ki, kivel a bizottság a tagállamokkal. És akkor mit jelent a partnerség? A bizottság és a tagállamok, vagy a bizottság és mindenki más? de hogyha a szerződés a bizottság és a tagállamok között van, és ennek háttereként a területi paktumok vannak, vagy pedig a bizottságok kötött szerződés az partnerek közötti szerződés lesz. Ugyanis szerintem mások az elvárásaink. És szeretném, ha reagálna erre. A bizottság és a tagállamok közötti szerződésben, amelynek erős kondicionalitástól kell függenie, a tagállamok javaslatokat tesznek a többszintű irányításra a programokat illetően, mint ez egy kötelezettség. És természetesen a, a két elem tehát az, hogy például az egy alapú rendszer nem működik, és ezért a több alapú rendszerre kellene áttérni, és aztán, hogy a pozitív ösztönzők azok nem helyesek, hiszen a tagállamoktól azt halljuk, hogy a pozitív kondicionálatásnak kell a megoldásnak lenni. Köszönöm szépen. Mr. Roy, van Mr. Roy úr kap szót aztán megint a szakértők. Köszönöm szépen, gyorsan fogok. Amit Jan mondott az időkeretről, szeretnénk látni a területi paktumnak az álláspontját. Ahogy én látom, egy, az ország vitát folytathat a 2013-2014-es tervezés előtt ez az új programokkal kapcsolatos. Szükséges, hogy mindegyik ország bemutassa az, hogy hogyan látja, hogy milyen szerepük van a partneri kapcsolatokban, és hogy milyen lesz a decentralizált szerep. És ezek után lehet aztán majd megkötni a programozási szinten a szerződéseket. Kérem, segítsünk abban, hogy ezt világosan látsuk, lássuk. A második a multifund, tehát a tipszörös támogatás, az arra szolgál, hogy a regi, régiókban és a városokban lévő partnereket erősítsük meg. De felmerül a kérdés, hogy az ellenőrzés szempontjából nem kellene egy alapgondolat, tehát hogyha van egy alap, amelyből a legtöbb pénzt felhasználjuk, tehát 70%-át például, ahhoz, hogy az eredményeket elérjük, és akkor ennek az egy alapnak a szintjén lesz az ellenőrzés is. És vagy a regionális alaphoz aztán mennek, vagy másik alaphoz. De hogyha mindegyik alapnak, mindegyik szabályát, szabályának eleget kell tenni, akkor ez elég nehéz. Tehát látni szeretném a helyzetet, ez segítene. Köszönöm szépen. Tremopulos úr, köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon rövid kérdésem lenne Angelika Potmögele asszonyhoz. Ön mit gondol? Ön hogy lássa hogy látja a partnerségi szerződések partnereinek összefogási lehetőségeit a Lisszaboni szerződésen belül, és mik azok a lépések, amelyeket szeretne megtenni. Ön úgy gondolja, hogy figyelembe véve azt, ami most történik, mit lehet tenni? Köszönöm, Tremopulos úr. Ki szeretne szakértők közül válaszolni először? Yes, please. Köszönöm szépen. Megpróbálok lassan beszélni a válaszomban. Volt egy kérdés a területek szerepéről. Ez nagyon érdekes. Nem az az elképzelésem feltő, feltétlenül, hogy az én területemet helyezem előtérbe, hanem a területi megközelítést, a területi kohéziót. Pozitív ösztönzőkről is beszéltünk, és nem egy alapot vagy több pénzt kellene -e adni egy városi térségben, és lehetővé tenni a tagállamoknak, hogy ők döntsenek a területi allokációkról a programon belül rugalmaságot lehetne adni nekik az alapok egy részére nézve, mondjuk 20% értékig, hogy ők döntsék el, hogy az én országban, az én területemen, az én régiómban mi történjen. És aztán a tagállamok esetében el lehetne dönteni, hogy mondjuk egy sziget esetében, vagy városi térségekben milyen legyen ez az arány a területi specificitásoktól függne mindez. Tehát ebben az esetben a területeknek lehetőségük volna, hogy ezt a rugalmasságot gyakorolják. Ebben az esetben ez egyfajta szolidaritási elv, ami érvényesülne vagyis, hogy megkapják azt a pénzt, ami ahhoz szükséges, hogy csökkentsék a különbségeket. Ez fontos, ez a szerződésben is szerepel. Ami a 2020-as célokat illeti, és a kohéziós politika vonatkozásait, Jan Olbricht már elmondta, amit mondani szerettem volna, a 2020-as stratégia már működik, történnek is dolgok, nemzeti terveket készítenek, tehát ezt a három kulcsfontosságú alapelvet kellene követnünk a kohéziós politikában is, de a kohéziós politikának van egy küldetése, ezt a szerződés határozza meg. Ez nagyon fontos, vagyis hogy csökkenjenek a különbségek a térségek között. Ez nagyon lényeges, különben nem tudunk előre haladni és a fejlődést elérni. Nem lehet csak részben fejleszteni a területeket, hanem a terület egészét kell fejleszteni, és ez egy szolidaritás is, kölcsönös segítség a gazdasági fejlődés érdekében. Ez az alapja mindannak, ami mellett mi érvelünk. Így nem volna túl ambiciózus ha azt a következtetést vonnánk le, hogy az Európa 2020-as stratégiát csak a strukturális alapokból kell finanszírozni, ez nem egy olyan nagy összeg egy ilyen stratégia számára. Ez a stratégia olyasmi, amit az Európai Unió az európaiaknak felkínál, hogy a 21. századnak megfelelve kilépjünk a válságból, és ehhez nemzeti költségvetésekre is szükség van, más forrásokra, innovációs alapra, stb. Ezeknek mind hozzá kell járulniuk a 2020-as stratégia megvalósításához. Nagyon csalódott volnék, hogyha csak a strukturális alapokból kellene finanszírozni Európa strukturális átalakítását. Aztán ami a partnerségi... Eleni, sajnos a tolmácsoknak ez túl gyors. Kérlek szépen kicsit lassíts le. Part of the question. Köszönöm, akkor lelassítok, ami a második kérdést illeti a partnerségi szerződésekről. Uh, how do we do it practically? Arról volt szó, hogy a gyakorlatban hogyan járunk el, erről volt itt szó és arról, hogy hogyan lehet valóban valóra váltani a céljainkat. A szerződés nem hiszem, hogy ez megtörténhetne. Én ezt a legmerészebb álmaimban sem gondolom, hogy a bizottság az egyes régiókkal fog szerződéseket kötni. Szerintem ez lehetetlen, különösen figyelembe véve, hogy milyen sok régiónk van. Hogyha a tagállamokkal köttetik ez a szerződés, ahogyan erről már szó is volt a a bizottság képviselő is erről beszélt. Ebben az esetben ez egy nagyon erős tanács volna a bizottság részéről arra nézve, hogy legyen egy megállapodás, egy területi paktum. És ez a tagállamok, a régiók, a területi szereplők közötti tárgyalások eredménye. És a szerződés előkészítése során ezeket a tényezőket meg kell vizsgálni, és azután lehet arról beszélni, hogy hogyan lehet az eredményeket elérni a partnerekkel, mit fognak tenni a partnerek, hogy a saját részüket teljesítsék a szerződésből. Talán így lehetne legkönnyebben megközelíteni ezt a kérdést. Az utolsó téma a több alapos megközelítés volt, erről szó volt. Igen, mindenki úgy gondolta felszólalók közül, hogy ez a jó megközelítés, és ez visszavisz minket valamikor a 2006-os programozási időszakhoz, amikor ez volt a fő megközelítés. És talán a legkönnyebb módja ennek a kérdésnek a annak, hogyha a programban, a regionális programozásban megpróbáljuk azokat a kérdéseket tárgyalni, amelyek majd a szerződésben szerepelnek. A regionális programozás alapja az, hogy felhasználjuk a különböző alapokat, forrásokat, a nemzeti költségvetésből, a bizottság költségvetéséből, egyéb forrásokból, tehát összefogunk különböző forrásokat és programozási bizottságokat, és egy összefogó programozási bizottság lehetne talán a legkönnyebb megoldás erre, hiszen akkor tudjuk, hogy mit akarunk, és így használhatjuk fel a forrásokat, akár az vidékfejlesztési főigazgatóságon keresztül, vagy egyéb struktúrákat is felhasználhatunk. Ami a százalékokat illeti az alapok között, az Európai Szociális Alap és az, Európ- és az RDF esetében már ez meg van határozva. Talán a legkönnyebb, hogyha regionális programozási szinten vizsgáljuk meg a kérdést, és megvizsgáljuk, hogy milyen rendeletek teszik ezt lehetővé, milyen rugalmasság van, és hogyan lehet elősegíteni a regionális programozást, hiszen ez elkerülhetnénk ezzel, hogy a szabályozás szintjén nehézségek merüljenek fel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy még mindig hagytak nekem egy pár gondolatot, egy pár kérdést, hogy válaszoljak rájuk. Négy kérdés. Először is a több alapos megközelítés. Lengyelországban 16 regionális operatív programunk van, és európai szociális alapot is felhasználjuk hat prioritás mentén. Van egy második elem is tehát. A harmadik pedig az európai vidékfejlesztési alap. Ennek 16 operatív eleme van de ez egy másik rendszeren keresztül működik. Összességében ez egy eléggé komplikált rendszer, és hogyha Lengyelországban valakivel beszélnek a, a közigazgatásból, akkor meglátják, hogy mennyire kritikusan értékelik ezt a komplex struktúrát. Az is nagyon fontos, hogy a szoftver és a hardware messze található egymástól különböző operatív programokban. A második kérdés, amit eh, Jan Olbrecht vetett fel, ez nagyon lényeges. Hogyha megvizsgáljuk a kohéziós eh, politika fejlődését 1998-tól a Delors eh, reform óta, akkor láthatjuk, hogy miért volt ez a politika ennyire jól megtervezett. Minden következő programozási időszakban volt arra lehetőség, hogy új kihívásokat vegyünk figyelembe amelyekkel Európának szembe kellett néznie, és mostanra kiderült, hogy megvan ez az elvárás, hogy ez a szakpolitika adjon választ a makroökonómiai kihívásokra, a válság kihívásaira, stb lehet két-három százaléknyi hatásunk erre, úgyhogy nyilván küzdenünk kell a válsággal szemben, és a makroökonomi, makroökonomiai stabilitásra is hatással kell lenni, de a szerepünk nagyon korlátozott, és az EU 2020-ról nem akarok már vitázni, ezt már elfogadtuk, de a mi szempontunkból mi is ezzel a probléma? Sokkal könnyebb az EU 2020-as célokat központi szinten elérni ha készen állunk arra, illetve hogyha arra várunk, hogy valós eredmények legyenek. Mi is bizonyos mértékig felelősek vagyunk a regionális dimenziókért, ennek a kérdésnek a regionális dimenzióért. A harmadik kérdés, ez a torta kérdése, ez nagyon szép volt Lengyelország szempontjából, és az is nagyon fontos volt, hogy az első teljes programozási időszakban kiterjesszük mindezt minden minisztériumra, minden beavatkozási területre. Miért? Mert van ugye a fejlesztési politika, és Lengyelországban a legfontosabb szereplők már mind kitapasztalták, hogy hogyan lehet a különböző trükköket kijátszani a fejlesztési politikában, a programozásban, a nyomonkövetésben, az értékelésben, a programok kiválasztásában, de ez az első szakasz. A második szakaszban mi történt? Lengyelország számára ez a 2013 utáni időszakot jelenti tematikus koncentrációra van szükség, és ezt nem az Európai Bizottságnak kell megtennie, hanem az Európai Bizottságnak erre meg kell teremtenie a lehetőséget a lengyel kormány számára, a lengyel régiók számára, hogy tematikus prioritásokat határozzanak meg. A következő volna az utolsó észrevételem. Sokan Európában még nem fedezték fel azt, hogy korábban a játék kétféle struktúra között zajlott a tagállamok és az Európai Bizottság voltak a főszereplők. Most már egy háromszöggé bővült ez a játék, hiszen itt van az Európai Parlament és harmadik játékos félként. Az Európai Parlament felel azért is, hogy a regionális dimenziónak hangot adjon, és ez az eddigiekben alulreprezentált volt, és az is maradna, hogyha a régi struktúrát követnénk továbbra is. Köszönöm, professzor úr. Kedves kollégák, sajnos már nagyon kevés időnk maradt, már csak 15 percig érhető el a tolmácsolás, úgyhogy most Alfonzi úr, és aztán Mantani kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A vita jelenlegi szakaszában nem részletekbe kell menni, hanem a nagy vonalakról elgondolkodni. Először is a lesz Lisszaboni szerződés, amelynek célja a területi kohézió, az egy hosszú távú terv, hiszen még 2021-ben továbbra is a területi kohéziáról kell gondolkodni. Tehát egyetlen ilyen területi kohézió van, és aztán ezen belül megnézzük, hogy a tereket hogyan lehet legjobban harmonizálni. Vannak politikai prioritások nyilvánvalóan. Ez a területi kohéziópolitika egyik célkitőzése az, hogy az európai területek számára egyensúlyt biztosítson. Szükség van szabályozásra, nem csak a pénzügyi, hanem a területi fejlesztési területeken is vannak, kellenek célkitűzések, amelyeket a nagy gazdasági pólusok miatt kell létrehozni, és aztán az egyenlőtlenségeket ki kell javítani. Tehát egy olyan konvergencia politika kell, amely nem a konjunktúra politikája, hiszen eddig ez volt a 80-as években, amikor Spanyolország Portugália csatlakozott, és aztán pedig később a kéleti országok. Tehát a később, a jövőben valami tartósabb dolgot kell kitalálni, és a bizottság ezért tette le az asztalra ezt a dokumentumot mandátumot, és a konvergencia célkitűzés hosszú távra kell, azért, hogy a nagy szakadékokat be tudjuk zárni, tehát hogy felzárkozzanak az emberek méghozzá tartós módon. Tehát a jövő politikájának hosszú távú kohéziós politikai architektúrával kell rendelkeznie. Köszönöm. és kérem, rövid legyen. Rövid leszek, mert az általam feltendő kérdéseket már tulajdonképpen feltették Van Nistelrooy kolléga vagy Termopolusz kolléga. és tulajdonképpen már a kérdésekre adott válaszok is kielégítenek. Tehát egy kérdésem maradt csak. Egy általános megjegyzésem lenne először. Tehát a bizottság által felvázolt általános helyzetben vissza kell térni a pénzügyi és gazdasági fejlődés politikájára, és még mindig szükség van stratégiai célkitűzésekre. Hogyha bevezetjük a kondicionalitás, kondicionalitás feltételét, és több szintű érényítás van, akkor ezt az emberek támogatni tudják, ugyanakkor mégis van szkepticizmus, hiszen majdnem mindegyik hozzászóló ennek adott hangot. Remélem, hogy a bizottság eh, elgondolkodik erről. Egyetlen kérdésem van Mariani asszonyhoz. Arról beszélt, hogy szükség van a kondicionalitásra, és pedig úgy, hogy ösztönzőkön alapul és szankciókon. Abból, amit mondott, ugyanakkor nem tudtam kivenni javaslatot. És nekem kétségeim vannak ezzel a kondicionitással kapcsolatban, hiszen szerintem csak pozitív ösztönzőkkel lehet vonzóbbá tenni ezeket. Szerintem ez jobb politika, mint a szankciók politikája. Egyetértek vele, hogy ez bürokratikus komplikációkat eredményezhet. Köszönöm szépen. Igen, én is rövidre fogom. Egyetértek azzal az aggodalommal a 2020-as stratégiával kapcsolatban, hogy ezek lennének a célok. A kohéziós politika mindig különálló politika volt, és mindig az volt a célja, hogy a különbségeket minimalizálja. A 2020-as stratégia keretében mi marad a célja? Lachti úr, ön azt mondta, jó, EU 2020, majd meglátjuk, rugalmasak leszünk, a tematikákat koncentráljuk. Szeretném tudni, ez hogy működne a gyakorlatban? Hogy lehet a témákat koncentrálni, miközben rugalmasak maradnak? Második kérdésem Slachta úrhoz azt mondta. Jónak találjuk a költségek kiértékelését, jól mérhetőnek tartjuk őket, de lehet azért majd még javítani rajtuk. Talán megvilágíthatná, hogy a gyakorlatban miféle eszközökkel kívánják ezt elérni, olyan eszközök, amik még nem léteznek. Elnök, köszönöm. Minden szakértő egy percet kap. Uh, three questions for me. Három kérdést kaptam. Piper előadó úr a jogalkotási feltételességről kérdezett a közbeszerzés területén. Finnországban már létezik ezek a, léteznek ezek a fajta feltételességek. A közbeszerzés területén bár gyakorlatban nagyon nehéz, de élnek ezek a szabályok. Általában véve szerintem a régiók fejlesztésének teljes terhét nem róhatjuk a kohéziós politikára. Finországban a finn GDP 0,3%-a a kohéziós támogatás. Nem tudunk csak erre koncentrálni. Nem tudunk ezzel minden problémát megoldani. Ami a bizottságnak a rugalmas téma koncentrációját illeti, hogy a fejlett régiókban nagyon koncentrálnunk kell ezeket, az alulfejlett régiókban pedig nem. Természetesen <clears throat> ezzel egyetértünk, és támogatjuk a bizottságot. Olbrecht úr, a 2020-as stratégia él, 2014-ben a kohéziós politika reformjáról beszélünk, Mi most két stratégiát valósítunk meg egyszerre. Az egyik a Lisszaboni stratégiát követi, elkülönítések, stb. Közben pedig már életbe lépett a 2020-as stratégia. Nicholas Martin úr. A régió főigazgatóság főigazgatója. a Lisszaboni rendszerről a 2020-as rendszerre való áttérést, illetően nagyon összezavar mindenkit az, hogy két külön stratégiával kell dolgoznia egyszerre. Ami az értékelést illeti, bár nem ez a téma, de ez is nagyon fontos, hogy eredmény alapú, kohéziós alap politikát valósítsunk meg. Csak objektíven hogyan lehetne mérni az eredményeket. Majd megpróbáljuk megvalósítani ezt is. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Igen. Én is rövid leszek. Piper raportőr úr, a makroökonomiai eladósodást illetően és azt, hogy a strukturális alapokat nem szívják fel megfelelően. Már említettem, nem vagyunk a feltételesség ellen, csak hogy a strukturális alapok felhívás, felszívásához kell, hogy kapcsolódjon. És ha nem úgy szívják fel, ahogy ezt kellene, akkor be kell azonosítani az okokat és technikai segítséget kell nyújtani, vagy valahogy elő kell segíteni azt, hogy az eszközöket megfelelően alkalmazzák a gyakorlatban. Ha ez sem segít, akkor, ha mindent megpróbáltunk, akkor alkalmazzuk a szankciókat a strukturális alapok esetében. Általában véve szeretnék arra utalni, hogy a helyi szervezeteket hogyan lehet bevonni. Az a benyomásom, hogy félnek a regionális szervezetek, hogy részt vegyenek ebben. Még mindig azt gondolják, hogy majd nemzeti szinten elintézzük ezeket az ügyeket, majd mi elintézzük, hagyjátok ezt ránk. Nem, együtt kellene megpróbálnunk a regionális testületek összefogásával legalább megpróbálni, hogy így alakuljon ki a rendszer. Legalább adjanak nekünk egy esélyt. Nem mi tettük a fejlesztési partnerségi szerződések javaslatát, a partnerségi elv, ha ezt alkalmazzuk, akkor bele kell gondolnunk, hogy minden területen hogyan használhatjuk. A strukturális alapoknál most olyan fázisba értünk, ahol léphetnénk, anélkül, hogy új dolgokat vezetünk be. Hát akkor használjuk a célnak megfelelően őket. Az Európa 2020-as stratégiát illetően inkább ma, mint holnap, hiszen még sosem próbáltuk ki. Rendben, köszönöm a hozzászólóknak. Köszönjük a megbeszélést. Sajnálatos módon be kell jelentenem, hogy mostantól kezdve tolmácsok nélkül kell folytatnunk